Ganz herzlichen Dank. Passt mal. Ich darf dann néhány megjegyzést szeretnék tenni a napi rendel kapcsolatban. Először is Remit kolléga jelentésével kapcsolatban. Ez a 15-ös napi rendi pont, ez, ezt elhalasztjuk szerdára erre készüljön mindenki, hogyha ezzel kapcsolatban szeretne felszólnak, a jelen tudjon lenni. Másodszorban pedig holnap 17 óra 30 perckor délután Öttinger biztos látogat el a körünkbe. Ezt most tudtuk hétvégén és a mai délelőtt véglegesen eldönteni. Öttinger biztos úr pedig a japán eseményekkel kapcsolatban és a, annak az európai politikára való kihatásával kapcsolatban fog beszámolni számunkra, mi pedig kérdéseket tehetünk föl. Ez azt jelenti, hogy a meghallgatásra nem jut annyi időnk. Susanne Wagner számára ez talán nem olyan jó hír, sajnos azonban Öttinger úr számára is időt kell biztosítanunk ma nem tudott ellátogatni hozzánk, holnap szakértői megbeszélésekre kell mennie ipari képviselőkkel és tagállami szabályozókkal, utána fog közvetlenül hozzánk érkezni, ez lesz tehát a legjobb időpont, hogy hogy beszéljünk vele, és első kézből tájékozódjunk az eseményektől. Tehát holnap 17 óra 30-kor be kell, hogy fejezzük a meghallgatást. Nagyon sajnálom, hogy így történik, de vannak dolgok, amelyeket sajnos nem tudunk befolyásolni. És arra is szeretnék utalni, hogy Jordán Sisley kollégánk balesetet szenvedett, éppen ezért nem lehet ezen a héten a körünkben. Így egy másik kollégának kell a meghallgatást vezetnie, ezt most szervezzük meg, lemondani nem fogjuk, de tudják, hogy itt egy ilyen változás volt, és arra is szeretnék még utalni, tehát ezek lettek volna megjegyzéseim a napirendel kapcsolatban, hogyha ilyen változtatott formában ezt elfogadják, akkor tovább mehetünk. A második napirendi pont keretében pedig arra szeretnék utalni, hogy a megújuló energiás technológiákkal kapcsolatban lesz egy workshopunk március 22-én, és az ENVI bizottságbeli kollégák is a kvótakereskedelmi rendszerrel és a flexibilitási mechanizmussal kapcsolatban március 26-22-én délelőtt 9 óra 30-tól 12, 12 óra 15-ig tartanak egy workshopot. A Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő kollégáit kérem, hogy a Öttinger biztos látogatásával kapcsolatban az információkat adják tovább a bizottsági tagoknak. Ezek lennének az előzetes megjegyzéseim. Ez egy rendkívül eseményekben gazdag hétvége volt nagyon sok olyan kérdéssel, ami minket foglalkoztat. Azonban sajnos ma a napirendünkhöz kell ragaszkodnunk, és éppen ezért a négyes napirendi pontra is áttérnénk, nevezetesen az Európai Unión belüli adatvédelem kérdésére, ami szintén egy nagyon fontos terület mindannyiunk számára. Itt Jill Chichester kollégánk, a jelentéstevő, neki adná meg a szót, de előtte kérném, hogyha a arra szeretném kérni a kollégákat, hogy koncentrált munkát végezzünk az összes napirendi ponttal kapcsolatban. Nagyon korlátozni fogom a hozzászólásokra szánható időt. Nagyon sok a dolgunk, fontos bizottság vagyunk, szűk az időkeret, tehát a rendelkezésre álló időt be kell tartanunk. Charles Chichesternek megadom a szót. I... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenképpen támogatom a korábbi megjegyzéseit és jónak tartom azt, hogy volt egy egyperces néma csend, amely adóztunk a japán áldozatok előtt. Egy kicsit összezavarodtam, most nem tudom, hogy a hármas, vagy a négyes napi rendi pont az enyém. Az egyik ugye, ez egy átfogó megközelítés az Európai Unión belüli adatvédelemről. A másik napi rendi pont még az Enizával kapcsolatos eszmecsere, de feltételezem, hogy itt a személyes adatok Európán belüli védelme az én témám. Mivel nagyon szoros a időbeli határidőnk ezen témával kapcsolatban, az, az illetékes szabizottság mindenképpen szeretné minél gyorsabban átvinni ezt a jelentést, és ezért mi egy informális munkadokumentumot hoztunk létre. Elnézésüket kérem, hogy ez csak angolul elérhető, de Szerettem volna köszönetet mondani a titkárság számára, amiért ilyen gyorsan támogattak engem abban, hogy sikerüljön elvégezni ezt a, létrehozni ezt a dokumentumot. Nagyon fontos területe ez a politikáknak, hiszen ez foglalkozik az egyének szabadságával, az adatvédelemmel, és ez rendkívül fontos téma. Úgy gondolom, hogy saját érdekem is fűződik ehhez, mert látom itt a kollégáimmal együtt, hogy illetve hát én a, részt veszek az adatvédelmi ellenőrzésben, ezért eh, vannak olyan jogszabályok, amelyek rám is vonatkoznak, és úgy gondolom, hogy eh, emiatt már van betekintésem abba is, hogy miről is szól ez a téma. Néhány problémát már feltártunk, amelyekről tárgyalnunk kell, és az eszmecsere után ebből majd egy véleménytervezetet kell létrehozni. A viták során koncepciókat tárgyalunk meg, amelyek felmerültek a, például a Privacy by Design, ami a bépített adatvédelmet jelenti. Tehát mindezeket felvetették az adatvédelem kapcsán. Vannak nehézségek ezen dokumentumon belül, szélesebb körben, amikor egy olyan dolgról beszélünk, amelyet nehéz eh, pontosan körülírni a jogszabályok kapcsán. Azt mondta az elnök úr, hogy kevés az időnk, és ezért nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. És nagyra értékelem azokat a válaszokat, amelyeket az elnyék jelentéstevőktől kaptam. Ezt mind majd megpróbáljuk véleményé átformálni. Szeretnék figyelmeztetni azonban arra, hogy óvatosnak kell lennünk, mielőtt még bármilyen javaslatot csinálnánk, és amely esetlegesen megnövelné a KKV-k, illetve az önálló vállalkozók terheit, hiszen hogyha nagyobb terheket hozunk létre az adatvédelemmel kapcsolatban, akkor ezeket mindenképpen igazolnunk kell, ezeknek a létjogosultságát igazolnunk kell, hiszen ezek különben túl nagy terhet rónak majd a KKV-kra, és ez nem lenne helyén való. Úgy vélem, hogy mindemellett megadhatjuk a szót a kollégáknak és az árnyék jelentéstevőknek. Darf mich bedanken. Köszönöm szépen. Cukálász úr jelentkezett első hozzászólóként. Dear colleagues, I... Kedves kollégák, szeretnék Csicseszter úrnak köszönetet mondani a kitűnő munkájáért, ezért a munkadokumentumnak az előkészítéséért. Ez a dokumentum számos pontot vett fel, számos kérdést vett fel, és ezekkel a kérdésekkel foglalkoznia kell ezt a bizottságnak, például az, hogy ez a privacy by design, a BT, tehát például eléggé homályosan van megfogalmazva, vagy azzal kapcsolatban és foglalkoznunk kell, mi lesz az úgynevezett számítási felhőkkel, ezekkel a computing cloudokkal, illetve azzal, hogy milyen fajta joghatóság alatt fogják megvédeni a különböző jogokat. több ezer gigabájtról van szó, amely nap mint nap megjelenik, és emiatt, és ezek hozzájárulnak a növekedéshez, vissza, és a leginnovatívabb cégek gyakran visszaélnek a fogyasztók adataival, a felhasználók azonban nem is tudják néha, hogy visszahetnek az ő adataikkal. Ez az az ára, fizetnek a szolgáltatásokért. Az intézményeink azonban nem rendelkeznek a megfelelő rugalmassággal, hogy szembenézzenek ezekkel a kihívásokkal, ezért egy keretre van szükség, olyan ajánlásokra, amelyek a legjobb gyakorlatokat foglalják magukba az adatvédelemmel kapcsolatban. Ennek a keretnek ki kell emelnie azt, hogy hogyan lehetne a fogyasztóknak úgy szolgáltatásokat nyújtani, hogy jobban megvédék az adataikat. A privacy by design nagyon gyakran emlégetik, bár ez nagyon ö, jó lehet, mi azonban jogszabályozók számára mindenképpen arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy tájékoztatás által növeljük az adatvédelmet. Ezért különböző kampányokra, van szükség. Az állampolgároknak, a jogalkotóknak, a szemtőgépes szakembereknek ismerniük kell ezeket a fajta adatvédelmi előírásokat, mind az offline, mind pedig az online viselkedés kapcsán. Paul Rübisnek adom meg a szót következő hozzászólóként. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék Charlesnak gratulálni a jelent megteremtéséhez, ugyanis foglalkozott a kis és középvállalkozásokkal, hiszen egyik oldalon vannak ugye az igények, és a másik oldalon aztán az igényeknek való megfelelés, és ez két különböző dolog adott esetben. Egy old, egyik részről ott van a Wikileaks, akit nagyon dicsérnek, és amely próbál ugye adott esetben még a kémkedés vágyával és harcolva adatokat nyilvánosságra hozni, átláthatóvá tenni a dolgokat. A másik oldalon ugyanakkor van a magán adatoknak a védelméhez fűződő érdek, és biztosítani kell nyilvánvalóan az objektív adatvédelmet, és itt, a, itt kell a két dolog között, tehát a nyilvánosságra hozatal és a titokban tartás közötti szürke zónában megtalálnia a jogalkotónak, hogy hol vannak a feladatai. Úgy gondolom, hogy nagyon sok rendszerünk van, például az EMAS, ami egy önkéntes minősítést ad, és ez nagyon fontos lehet a kis és középvállalkozások számára, hiszen ezek önkéntesen vállalhatják, hogy részt vesznek ebben a minősítési rendszer, rendszerben, ebbe támogatni is kell őket. Aztán vannak természetesen kötelező érvényű adatvédelmi előírások. Itt az a probléma, hogy ezekhez személyzet szükséges, és itt adott esetben ez csökkenti a kis és középvállalkozásoknak a verseny képességét. Éppen ezért giles mindenképpen támogatom az, abban, amit elhatározott. Kolárszka Bobinska kolléga kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevőként mindenképpen támogatom az ön jelentését, de lenne egy-két megjegyzésem is. Úgy vélem először is, hogy el kell választanunk az online és az offline adatokat egymástól, mert eh, a, mondjuk az ügyvédek vagy a, vagy eh, a számítógépes cégek nem ugyanazok, ugyanúgy nem ugyanaz egy website vagy egy biztosítási cég sem. Ugyanez vonatkozik az időszakra is, ameddig tárolhatják az adatokat. Gondolom, hogy a bizottság erre emlékezni fog. A második sorban, ahogy ön is említette, szükség van arra, hogy szükség van a, a privacy by design-ra, egy beépített titkosításra, ezt mindenképpen bele kell illesztenünk a jelentésünkbe. Azt is támogatjuk, hogy a különböző eszközök, a mobiltelefonok hasonló elven jöjjenek létre, tehát ezek is tartalmazzák a privacy by design, tehát a beépített adatvédelmet. De egyelőre ez a privacy by design eléggé ö, homályos fogalom. A harmadik pont az az, hogy hogyan lehet ö, kicserélni az adatokat, és milyen jogakotás kötődik ehhez. Mi történik akkor, hogyha átadjuk az adatainkat egy céghez, és ezek pedig átadják más cégeknek, és lehet, hogy ez majd pár hónappal később kihat ránk. Vannak olyan vállalatok, amelyek valóban megfelelnek az adatvédelmi előírásoknak, vannak olyanok, amelyek nagyon nagy adathalmazt építenek fel. Tehát mindenképpen szükség van egy európai szintű szabályozásra az adatok, magánadatok adását, vételét illetően. Az adat transfernél bizonyos fajta nyomonkövethetőségre is szükség van, tehát tudnunk kell, hogy kinek adták át ezeket az adatokat, azt az első adatkezelőt, aki átadja az adatokat, azokat mindenképpen jogilag felelősségre vonhatóvá kell tenni. Ezen kívül szükség van arra is, hogy tudni lehessen azt, hogy egy harmadik fél honnan szerezte meg az adatokat. Az adatvédelmi rendelet nem fog kihatni az e-privacy irányelvre, de szerintem meg kellene vizsgálni azt is, hogy mi a helyzet az internetes közösségekkel, például a Facebookkal, stb. És ezért nagyon fontos az, hogy ezeket figyelemmel kísérjük. Köszönöm szépen. A kolléga Lamberts. Köszönöm szépen, Lamberts kolléga. Köszönöm szépen. Ugyanúgy folytatnám, ahogy Kolinska Bobinska kolléganőm is mondta el kell kerülnünk azt, hogy az új gazdasági tevékenységek, az új gazdasági növekedés kapcsán el kell kerülnünk azt, hogy bizonyos nem megengedett dolgok valósuljanak meg. Emlegették a Facebookot, vagy azt, hogy nagyon sok adat elérhető. Látnunk kell azt, hogy vannak új vállalatok, amelyek eh, erre építik az üzleti modelljüket. Pontosan arról van szó, hogy információkat adnak el a végfelhasználókról. Nem tudom, hogy önök mit gondolnak erről, de szerintem valamit tenni kell, és ez lehet, hogyha ezeket az intézkedéseket megtesszük, akkor ez sérti majd az üzleti modelljét bizonyos cégeknek. Engem ez nem zavar, mert engem sokkal inkább zavar, vagy sokkal inkább érdekel az, hogy mi történik az adatvédelemmel, de minden esetre ezt látnunk kell, hiszen Giles te is használtad ezt, vagy Szukeles úr mondta azt, hogy akár tetszik, akár nem, egy ilyen fajta gazdasági növekedés történik, viszont nem szabad az, hogy minden áron ez megvalósuljon. Ami tetszett Giles dokumentumában az az, hogy mindenképpen egyértelmű fogalmakat szeretne látni. Beszélt a Privacy by Designról, amely eléggé homályos, és hogyha már jogalkotással foglalkozunk, akkor szeretem, hogyha egyértelműek vagyunk ezt mindenképpen üdvözlöm. És az a pont, amely a leginkább aggaszt, az az a tény, hogy rájöttünk arra, hogy az elmúlt években, amikor például egy új munkahelyen jelentkezünk, akkor igazából már eh, megnézik a nyomainkat, a múltunk nyomát az interneten. Tehát szerintem minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a múltját el lehessen felejteni. Azok az eszközök, eh, amelyek eh, a rendelkezésünkre állnak azzal, hogy, vagy amik rendelkezésünkre álltak évtizedekkel ezelőtt, ezek lehet, hogy jók voltak történelmi szempontból, de ami a kereskedelmi felhasználását illeti ennek, vagy egy olyan fajta felhasználását ezen adatoknak, amelyek károsak lehetnek egy adott személy számára. Szerintem itt szükség van ahhoz, arra, hogy, hogy tényleg a múltat el lehessen felejteni. Nem tudom, hogyan lehetne ezt beilleszteni a jelentésbe, de boldogan együttműködök ennek érdekében veled, Charles. A bizottság részéről senki sincsen itt? Nem. Jó, akkor Charlesnak adnám meg újra a szót. Parancsolj! Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kollégáknak is eh, a nagyon sokat segítő hozzászólásaikat. Két pont. Először is eh, Szukelász eh, úr említette a cloud computinget. Van, aki, aki ezt támogatja, aki, azok azt mondják, hogy inkább nagyobb, hogy ugye ezzel a technikával nagyobb lesz a, a biztonság, és nem pedig kevesebb. Hát nem tudom. Hogyan lehet megtartani az adatok védelmét ilyenfajta médiumok által? Ez elég egy filozofikus kérdés szerintem. Köszönöm szépen Paul Rubisnek a azt, hogy támogatta a KKV-kkal kapcsolatos hozzászólásomat. Hát mindenki tudja, hogy nagy támogatója a KKV-knak. Kolinska Bobinska asszony ön azt mondta, hogy nagyon fontos elválasztani az online-offline adatvédelmet, amikor én beregisztráltam az adatvédelmi regiszterbe az Egyesült Királyságba, akkor csak is elektronikusan tartották ezeket a, az adatokat. Tehát, ha bár mindenképpen meg kell el kell választanunk a két kérdést, mindenképpen koncentrálni kell az adatvédelemre mindkét médiában, bár a titkosítás papíron most már sokkal könnyebb, mint elektronikusan mindig is úgy gondoltam, hogyha valamit titokban szeretnénk tartani, akkor elég bélyegezni azt, hogy titok. De hogyha például beletesszük ezt egy borítékba, akkor azonnal már az emberek érdeklődését ezt felkelti. Tehát mindenképpen jobban el kell ezen gondolkodnunk, akkor, amikor a véleményt megfogalmazzuk majd. Egyetértek azzal, hogy óvatosnak kell lennünk, hiszen itt az adatok eladásáról van szó, ez már kereskedelmivé teszi ezt, és valóban meg kell védenünk itt az adatokat. Ugyanakkor Philip Lambert megjegyzése a múlttal kapcsolatban egy rendkívül megjegyzés ez, de nagyon sokan, nagyon sok politikus és szeretné persze elfelejteni a múltját, de ez nehéz lesz. El kell mondjam, hogy ez már ilyen eső után köppenyeg mentalitás. Nem hiszem, hogy ez fog, fog sikerülni. Mindenképpen előre kell tekintenünk, és meg kell védenünk az adatokat, mert vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy minél nagyobb a védelem, minél ö, jobban megvédjük a magánéletünket, annál nagyobb lesz a lehetőség annak, hogy bizonyos emberek esetleg megúsznak dolgokat. Tehát köszönöm szépen a hozzászólásaikat, és mindenképpen meg kell próbálni összehozni majd egy árnyék ülést, és meg kell fogalmaznunk a véleményt. Nem tudom, hogy most ebben a pillanatban meg kellene határoznunk azt, hogy mit legyenek a határidők, de majd az elnök úr tanácsot ad. Ja, ich bedanke mich herzlich. Köszönöm szépen. Nincsen további hozzászóló. Ami az időtervet illeti, most F napról következne? Elnézést. Tehát a Libe Bizottságban április 11-én, nem 13-án, április 13-án lett kitűzve az időpont a módosító indítványoknak a tárgyalására, tehát addig van minden kollégának lehetősége módosító indítványal élni, és akkor május 9-én kerül már sor a szavazásra, hogyha minden jól megy. Hogyha nincsen további hozzászólnó ezzel kapcsolatban, akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, nevezetesen az Enizára az, Enizával, Enizával kapcsolatos vitára és az Európai Adatvédelmi Biztos véleményének ismertetésére szeretném megkérni Butarelli urat, hogy fáradjon ide ki. Hölgyeim és uraim, hogyha egyetértenek vele, akkor szeretnék a negyedik napirendi pontra áttérni, és köszönteni itt Butarelli urat elsőként, másosorban pedig megadni neki a szót, hogy a eszmecsere bevezetőjét megtartsa. Butarelli úr, öné a szó. Thank you, Chairman. It's a... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igazán öröm és megtiszteltetés számomra az, hogy szólhatok ehhez a szakbizottsághoz, és hálásak vagyunk a meghívásukért. Megpróbálok nagyon rövid lenni és összefoglalni, illetve tájékoztatást adni mindarról, ami az Elizával történt, és szeretnék arról is számot adni, hogy március elején volt egy érdekes vita az illetékes tanács szak, ö, szakcsoportban, és ugyanerről a témáról volt szó ebben a munkacsoportban. Az Európai Adatvédelmi Biztos számos csatornán keresztül kapcsolatban van az Enizával, a számítógépes bűnözés kapcsán tárgyalunk velünk, vagy az úgynevezett Privacy by Design kapcsán, amelyet önök is emlegettek az imént. Ez a, inkább a, ez a legjobb elérhető technológia jelenleg. Mindenképpen érdekel tehát bennünket ez a dosszié. És miért is támogatjuk azokat a javaslatokat, amelyeket itt megfogalmaztak, azért mert szeretnénk azt, hogyha állandóság valósulna meg az Enizában, mindenképpen meg kell újítani a mandátumát, és ki kell terjeszteni az Eniza tevékenység körét is. Úgy véljük, hogy eh, a tevékenységek kiterjesztése teljes mértékben megfelel annak a lehetőségnek, amelyet a Lisszaboni szerződés azok létre az Eniza számára, és így eh, együtt tudunk működni nem csak az igazságszolgáltatási szervekkel, bűnöldözői szervekkel, hanem az adatvédelmi hatóságokkal is. Tehát láthatják ebből is, hogy van egyfajta logikus és természetes összefüggés a biztonság és az adatvédelem között, és valóban így haté a hatékony hálózatinformációs biztonság nagyon is fontos az adatvédelem szempontjából. Hat pontot szeretnék kiemelni. Az első ezek közül a, az ügynökség tevékenységének kiterjesztését illeti. Örülünk az itt megválasztott jogi alapnak, bár a feladatok kiterjesztése, amely már kiterjed a antidomi hatóságokkal bűnöző szervekkel való együttműködésre, azt túlságosan és általánosan fogalmazták meg a javaslatban és ez ezért lehetővé teszi azt, hogy széles körülön értelmezzék a konkrét rendeletet. Például a 3.1.k bekezdésben arról szólnak, hogy az ügynökség mindenfajta feladatot elláthat egy rendelet alapján egy ilyenfajta megfogalmazás egyfajta kiskaput jelenthet. Mi azt javasolnánk itt, hogy annak érdekében, hogy bármilyen fajta jogi bizonytalanságot elkerüljünk, sokkal határozottabban, egyértelműben kellene megfogalmazni az Eniza által elvégzendő feladatokat. A második pont az a segítségnyújtáshoz vonatkozik, illetve a segítségkérés, a segítségnyújtásra az Enizával kapcsolatban. Itt van fajta következetlenség a javaslatban, azt illetően, hogy ki kérhet segítséget az Eniszától. Hogyha ezt összehasonlítjuk például a preambulum bekezdésekkel, a 7-15-16-ossal, 18-assal és 56-ossal a javaslatban, és akkor látjuk a többi cikket, mint például a a 21-es, a 3-as és a 14-es, akkor láthatjuk, hogy egyrészt vannak olyan referenciák, amelyek egy szélesebb korú segítségnyújtásra vonatkoznak, viszont más pontok az együttműködések körét csökkentik, attól függően, hogy milyen fajta uniós szervezet kér segítséget. Az adatvédelmi, Európai Adatvédelmi Biztos úgy gondolja, hogy az ENISZ-nak az egész Európai Unióval együtt kell működnie, és ezért azt javasoljuk, hogy minden szervezet, szerv, tagállamok, ügynökségek kérhessenek segítséget az ENISZ-tól. Ez a fajta nyílt megközelítés lehetővé teszi az ENISZ számára azt, hogy a funkcióit be tudja tölteni, akkor, amikor arra leginkább szükség van az Európai Unióban. Ezért azt javasoljuk az ügynökségnek, hogy sokkal inkább szelektívebb legyen annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen. A harmadik megjegyzésünk a legjobb gyakorlatokra vonatkozik. Minden EU szerv, hatóság, ünnökség, beleértve az Európai Egyetemi Biztost is, Meg van a saját feladata, saját feladatköre, és ez mindenképpen egyfajta referenciapontot jelent. Ez nagyon is fontos a biztonság és az új technológiák területén. Ezért azt javasoljuk, hogy adjunk még egy javaslatot ehhez a tervezethez, vagyis azt, hogy az ügynökség a biztonság területén belsőleg és a lehető legjobb gyakorlatokat használja fel, hogy egyfajta modellé válhasson ez az ügynökség a többi szervezet számára. Ez véleményünk szerint lehetővé teszi azt, hogy az ügynökség jobb helyzetbe kerüljön az adatfeldolgozás szempontjából, és ez itt a lehető legjobb gyakorlatok megvalósítása területén, hiszen maga az ügynökség is alkalmazná le legjobb gyakorlatokat belsőleg. Miért mondjuk ezt? Azért, mert a hálózati információs biztonság területén arra van szükség, hogy az ügynökség szoros kapcsolatban legyen az iparággal, hogy egyfajta a legjobb gyakorlatokat a lehető leggyorsabban el tudja élni. Az ENISA és az érintett iparágak is előnyeit élvezhetik majd ennek a szoros kapcsolatnak. Ami az új feladatokat illeti, illetve az, az a személyes adatok feldolgozását illeti, a javaslat nem szögezi azt le, hogy a feladatok magába foglalják-e majd, magba foglalják-e majd az adatok feldolgozását. Úgy tűnik, hogy a feladatok egy része magába foglalja majd a személyes adatok feldolgozását is, és ezért itt külön intézkedéseket kell majd tenni. Azt javasoljuk, hogy ha az ügynökségnek az lesz a feladata, hogy személyes adatokat dolgozzon fel a feladatain belül, akkor a rendeletnek erről szólnia kell, és rugalmas módot kell arra találnia, hogy hogyan milyen körülmények mellett lehet megengedni az adatok feldolgozását, és milyen biztosítékok mellett. Ezen kívül tisztázni kell az együttműködési csatornákat is. Örülünk annak, hogy az állandó partnerek csoportjában benne lesz az adatvédelmi biztos is. Úgy véljük, hogy a javaslatnak konkrét csatornákat is meg kell adnia az együttműködés számára. A nemzeti adatvédelmi hatóságok részvételét az ügynökség fogja kijelölni az adatvédelmi biztosok hálózatának javaslata, alapján. Ezen kívül azt is szeretnénk, hogy legyen egy össze nem férhetőségi előírás is. Eh, eh, az utolsó javaslat az a igazgatóhatóságra vonatkozik. Az indoklás eh, már beszél ennek a testületnek a feladatköreiről, ezt üdvözöljük, de azt is javasolnánk még, hogy ezeket a feladatokat terjesszék ki a belső adatvédelmi tisztviselők kinevezésére, illetve a belső adatvédelmi biztonság javítására is. Ez tehát az a megközelítés, amelyet mi alkalmaznánk. Egyértelműen osztjuk, illetve támogatjuk a célokat, csak azt szeretnénk, hogy még nagyobb legyen az átláthatóság. A tanácsi viták során azt láttuk, hogy számos tagállam támogatja azt a javaslatot, hogy legyenek ilyenfajta egyértelműsítések. Nem szeretnénk túlságosan sok részletet bevezetni. Szerintünk ez egy jó lehetőség arra, hogy a rendeletet javítani lehessen, nagyobb átláthatóságot lehetne teremteni, anélkül, hogy túlságosan sok részletet fogalmaznák meg. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani, és megadni a kollégáknak arra a lehetőségeket, hogy megjegyzéssel éljenek. Az a kérdésem, kérésem azonban, hogy legfeljebb két perces időkeretben Cukálász úr kap elsőként szót. Köszönöm, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουταρέλη για την παρουσία του εδώ. Én is szeretnék köszönetet mondani Butarelli úrnak azért, hogy ellátogatott ma, és azért, hogy azok a javaslatok, amelyeket benyújtott, azok az eni zával kapcsolatban jó javaslatokat dolgoztak ki, tehát önnek rendkívül nagy tapasztalatai vannak az adatvédelemmel kapcsolatban, és éppen ezért észrevette azokat a pontokat, amelyek még nem helyesek, és itt megfelelő javaslatokat terjesztett elő, hogy hogyan javítsuk ki ezeket a nem tökéletes pontokat. Különösen üdvözlöm Butarella úrnak a zenéze fejlesztésére vonatkozó javaslatait, amely gyakorlatilag megmutatja, mi lenne a legjobb gyakorlat ezen a téren, ami pedig a többi, az Európai Unió többi intézményéhez való kapcsolatot illeti. Itt, itt is támogatja a javaslatunkat, azonban lenne egy kérdésem Butarelli úrhoz. Ez azzal függ össze, hogy az ő véleménye szerint hogyan lehet ezt megjeleníteni a nyilvánosság előtt, hogyan lehet a feladatait, hatáskörét e, az Enizának a, a polgárok előtt megjeleníteni. Ugyanis a hálózati biztonság és az adatoknak a védelme nyilvánvalóan két, e, ugyanannak az éremnek két oldala, és nyilvánvalóan az önvédelem, a felelősségvállalás és a polgároknak a képzése, informálása ezen a területen rendkívül fontos szerepet játszanak, ami a személyi adatok védelmet illeti, és ami pedig az információbiztonságot illeti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Giles Chichester kap következőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Puderelli úrnak a hozzászólásaiért. Ez nagyon sokat segít nekünk. Nagyon konstruktív volt ez a kis bevezető. Szeretném megkérdezni azt, hogy a második prioritással kapcsolatban, tehát a segítségnyújtást illetően, illetve a következetlenséget illetően, hogy ki kérhet bármilyen fajta segítséget az Enisától. Egyetértek azzal, amit elmondott. Úgy vélem én is, hogy minden európai szervnek segítséget lehetne kérnie az Eniszától, de hadd kérdezzek valamit arról, mi a kapcsolat az Enisza, illetve a magánszektor között. Nagyon is jelentős a magánszektor szerepe ezen a területen. Mit gondol, milyen fajta kapcsolatot kellene kialakítani? Tudom, hogy van egyfajta kockázata annak, hogy az ügynökséget elárasztják különböző projektekkel, kérésekkel, hiszen ez egy nagyon ö, is ö, fontos terület. Az internetes hálózatok biztonságának kérdése, de ezen a területen olyan innovációk vannak, amelyek nagyon is hasznosak lehetnek a az ügynökség számára, és ön is utalta az elérhető legjobb gyakorlatokra, technikákra, és az Enizának mindenhol keresnie kell ezeket az elérhető legjobb technikákat, technológiákat. Tehát örülnék annak, hogyha szólna egy pár szót az Enisza és a magánszektor kapcsolatáról. Köszönöm. Ja, darf Butarelli úrt kérdezni, hogy szeretne válaszolni az eddig elhangzott kérdésekre. Parancsolja. Oh, uh, Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. Úgy véljük, hogy az a fajta rugalmasság, amelyről beszélnek a rendeletben, az egy nagyon fontos elem, amelyet figyelembe kell venni. Tudjuk azt is, hogy az ENISZA a jövőben mindenképpen, hogy egyfajta tudáscentrumá kell, hogy váljon, amely egy úgyfajta hálózati, új, új hálózatot tudna létrehozni a magán és állami szereplők között. Az indoklásban többször is említik azt, hogy az Enisa nem fog semmilyen műveleti feladatot ellátni, de ezzel szemben a biztonsági szabályok megsértésének szóló jelzés, amelyről már beszéltük, illetve a számítógépes bűnözés területe olyan elemek, ahol az ENISA nagyon is kapcsolatban lesz a magánszektorral, Ezért úgy véljük, hogy a rendeletnek az a része, amely a segítségkéréssel foglalkozik, azt jobban tisztázni kellene, szelektívnek kell lennie, viszont nem kizárólagosan korlátozónak. A szabálysértésekről szóló információk illetve a jogorvoslati lehetőségek bevezetése ugyancsak olyan elemek, amelyeket figyelembe kell venni. A kutatás is egy terület, ahol intézményi befektetésekre van szükség. Nem az a feladatunk, hogy átvegyük hogy átalakítsuk a zeniza feladatköreit, de azt mondjuk, hogy nagyon is szorosan együtt kell működni adatvédelmi kérdésekben. Az Enizával együttműködünk a biztonság megsértéséről szóló információk kapcsán, és szeretnénk azt, hogyha átláthatóság lenne a szerepvállalók között, és szeretnénk, hogyha mindenképpen egy támogató jellegű ügynökség lenne ez. Köszönöm szépen. Roger Hallé szeretne a bizottság nevében még szólni. Tessék. Thank you, Chair. Thank you for giving the opportunity. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak az Európai Bizottságnak is arra, hogy hozzászóljon ehhez a kérdéshez. Az eh, adatvédelmi eh, biztos eh, javaslat tervezetével kapcsolatban azután kaptuk meg, hogy a bizottság dokumentuma megjelent, tehát az Európai Parlament és a tanács figyelembe veheti az Európai Adatvédelmi Biztosnak a véleményét, és megnézték azt, hogy hogyan lehetne ezt bevonni a végső ö, rendeletbe. Két aspektusról szeretnék szólni, amely véleményem szerint fontos. Az adatvédelmi biztos javaslatai, például az a személyes adatok védelme az ügynökségen belül, itt már ezek már megvalósultak az ügynökségen belül. Ez nem része az Enizára vonatkozó rendeletnek, a következő mandátumban sem lesz ez benne, de Ezeket már végrehajtották az igazgató tanács döntései alapján, és ezen kívül a, az, az ügynökség ügyvezető igazgatóján által hozott döntések által ezeket már megvalósították. Úgy véljük, hogy jobb lenne, hogyha ez így is maradna. A rendelet feladata az az, hogy a legmagasabb szinten foglalkozzon a kérdésekkel, és uh, úgy gondoljuk, hogy az adatvédelem részleteit meg kell hadni az, az ügynökség igazgatói tanácsánál. Az ügynökség igazgató tanácsának van egy felügyeleti szerepe ebben a tekintetben, és így próbálják megvalósítani a, az adatvédelmet. Ami pedig a, az ENISA rendelet többi aspektusát illető megérzéseket illeti. A bizottság mindenképpen rugalmasságot szeretne nyújtani az ügynökség számára, hogy hosszú távra tudjon tervezni, tehát ne csak az aktuális eseményekkel foglalkozzanak, hanem még négy év múlva is releváns témákat hozzanak létre. De ahogy mondtam, természetesen a parlamenttől és a tanástól függ az, hogy mit szeretnének majd megváltoztatni az Európai Bizottság javaslatában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Butarelli úr. Szeretne még kiegészítőleg szólni ezekkel kapcsolatban? Uh, uh, Hálás vagyok a megjegyzésekért. Csak annyit mondanék el, hogy az ambiciózus célok illetve a rugalmasság az nem ellentétes azzal, hogy nagyobb átláthatóságot, világosságot vezessünk be. Mindegyen azt szeretnénk, hogyha az Enisza képes lenne arra, hogy jobban támogassa az Európai Bizottságot, jobban segítsen a tagállamoknak. A kihívás ebben az, hogy egy globálisabb megközelítést lehessen létrehozni a biztonsággal kapcsolatban, az elérhető technikákkal kapcsolatban, illetve a számítógépes bűnözéssel szemben. Meg kell szüntetni azt a fajta fragmentált megközelítést, amelyet láthatunk a tagállami szinten. Úgy véljük, hogy a, önök a legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsenek az ambíciók, illetve az egyértelműség között. Még egy megjegyzés Charles Chichester-től. Um. Igen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy még egyszer szót kaphattam. Először is köszönetet mondanék a bizottság megjegyzéseiért. Nagyon fontos az, hogy az ügynökséggel kapcsolatos megjegyzéseket Butorelli úr a mandátum után fogalmazta meg, hiszen ez nagyon, hiszen ez könnyebbé teszi a mi életünket is. És még egyszer hadd had köszönjem meg Utorelli úrnak a hozzászólásait. Szerintem ugyanabban az irányba kívánunk mindannyian előre haladni, ugyanazt a fajta keretet szeretnénk látni az ügynökség számára, és ugyanezt szeretnénk látni a feladatköröket illetően is. A ma délutáni előadása tehát nagyon is hasznos volt számunkra. Köszönöm szépen hogy ezt a beszélgetést lefolytattuk, és köszönöm szépen a kollégákat is, hogy kérdéseket tettek föl, itt információt kaptunk. Úgy gondolom, itt egy olyan folyamatról van szó, amire még időre van szükség. Egy mini meghallgatásunk lesz május 26-án, aztán jön a nyár, akkor lesz egy tanulmányunk, tehát itt mindenképpen ezzel a témával kapcsolatban többet fogunk még foglalkozni, de örülök a mai intenzív eszmecserének, köszönöm szépen, hogy megjelent itt, és ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Gut, David. Ma nagyon jó tempóban dolgozunk, éppen ezért át is térhetünk a következő napi rendi pontra, ami tulajdonképpen két napi rendi pont, tehát két külön pont, de ezek gyakorlatilag tartalmilag összefüggnek egymással, hiszen a hetedik kutatási keretprogramról van szó. Elsőként egy vendéget üdvözölhetünk itt. Nem is hier Kérem, foglaljon helyet. Ähm, Szeretettel köszöntöm Rolf Annerberget, annak a szakértői csoportnak az elnökét, aki a hetedik kutatási keretprogram időközi értékelésével foglalkozott. Sok dolguk volt, és megpróbálnak nekünk segíteni, hogy hogyan tudnánk a jövőben jobban eljárni, mi volt, ami nem volt annyira jó, és mi az, ami jobb lehet a jövőben. Tehát szeretném szeretettel köszönni, én szeretném megadni önnek az alkalmat, hogy röviden mutassa be, amit ön ö, időközi értékelésként elő szeretne adni, és utána szeretném megadni a kollégáknak is a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a hetedik kutatási program figyelős értékeléséről lesz szó. Amit szeretnék megtenni, az az, hogy beszámolok arról, hogy mit is tudunk elmondani a félidős értékelést illetően. Először is hadd szóljak néhány szót a, az egész téma hátteréről. a hetedik kutatási keretről szóló döntésben, határozatban azt mondták, hogy egy értékelésre legkésőbb 2010-ben lesz majd szükség. A döntésben azt is elmondták, hogy a teljes kutatási keretet le kell fednie ennek, meg kell nézni a különböző területeket is, ezeket az értékeléseket egy tíz főből álló külső szakértő csapatnak kell elvégeznie. Hét ülésünk volt 2010 márciusa és októberek között, a jelentést pedig 2010. november 12-ig jutottuk el a bizottsághoz. Most nem fogom elmondani az összes tagját a csoportnak, de hadd mondjam el, hogy különböző tudományos háttérre rendelkező emberekről van szó. Van, aki a gazdaságból, a politikai Eh, tudományok területéről, a orvoslás területéről érkezett. Tehát különböző hátterek voltak, voltak eh, ezek között, a szakértők között eh, a szektorképviselői is, például KKV-k vagy akár nagyvállalatok képviselői is. Hét kérdést kellett megválaszolnunk, sikerült elérni az általános célkötűzést, hogyan lehetne javítani a program hatását az erára és más politikákra, ezen kívül um, mi a szerepe az FP7-nek a globális kontextusban, és a negyedik nagyon érdekes kérdés, nagyon sok új eszközt vezettek be a hetedik kutatási programban, és azokat megvizsgáltuk, mennyire hatékonyak ezek. Ötödik pontként meg kell vizsgálnunk, mik voltak a legnagyobb kihívások. Hatodik pont, hogyan lehetne egyszerűsíteni, ez rendkívül fontos kérdés volt. Hetedik pontként pedig eh, meg kellett az is válaszolnunk, hogy történt-e előrelépés a hatodik kutatási program óta. Tehát ezek voltak a fő kérdések, és a csoport nevében elmondhatom, hogy eh, mindenképpen előnyt jelentettek ezek a kérdések, mert hogyha túlságosan szoros a mandátum, akkor sok dolog kimaradhat, de ezek a kérdések eléggé széles körűek voltak, és úgy gondoljuk, hogy a mandátumunkat itt sikerült megfelelően lefedni. Most tartunk a hetedik kutatási program felénél, tehát még nem tudjuk pontosan, hogy milyen hatással lesz ez Európában, de vannak már azért bizonyítékok, amelyet fel lehet használni, és szeretném elmondani azt, hogy a háttéranyagok sokkal jobbak voltak, az adatok sokkal jobbak voltak, mint a hatos kutatási program során. Nagyon sok volt a nyomonkövetés a különböző éves jelentéseket illetően, volt önértékelés is a végrehajtó szolgálatok által, és a tagállamokat is megkérdezhettük a tanulmányokat illetően, a programokat illetően, a válaszok minősége nagyon jó volt, és nagyon komolyan vették ezt a feladatot. Különböző tanulmányokat is végrehajtottak a különböző tagállamok, de a független szakértők is. Ezen kívül számos interjút készítettünk mindenfajta résztvevővel, kutatóval, különböző kutatásban résztvevő szervezetek képviselőbe is készítettünk interjúkat. Volt egy széleskörű konzultáció a nyár során, és online formában 500 választ kaptunk. Voltak nemzeti kapcsolattartó pontok is az Európai Unión belül, és itt is több száz választ kaptunk. Most pedig nézzük az eredményeket. Először is az első fő üzenetünk, és ez szerintem nagyon fontos, az az volt, hogy a hetes kutatási program jó úton halad, és lényegesen hozzájárul az európai tudományokhoz, illetve az európai kutatási térség kifejlesztéséhez. Ez nem is kétséges, tényleg működik ez, de vannak nehézségek bizonyos tekintetben a végrehajtással kapcsolatban, de mindenképpen nagyon fontos az, hogy pozitívak legyünk a jó pontokat illetően. Nézzük meg azt, hogy mik az erősségei a programnak. Először is ez egy nagyon széles körű program, nagyon nagy a hatótávolsága, és eh, egyértelműen hozzáadott Európa értékkel rendelkezik, hiszen itt együttműködésről van szó ezen programon belül, és csak így lehet határokon átnyúló együttműködést elérni nagy mértékben. Tehát valószínű, hogy ez a program valódi hatással lesz majd. A... Sokszor, sokszor ezt a hetedik keretprogramnak a, a tudományosságát, számos tanulmányt végeztünk ezzel kapcsolatban, és azt láttuk, hogy nagyon is jó a minősége ezeknek a projekteknek. A mobilitás rendkívül fontos azért, hogy növelni lehessen a kutatás minőségét, és azt láttuk, hogy nagyon is sokat jelent a Marie Curie tevékenység a kutatók számára. Azt is láttuk, hogy ezen évek során pozitív hatással volt ez a program a tudományos tevékenységekre, például a kockázatmegosztó eszköz is nagyon hatékony volt, ezen kívül a különböző felhívásokkal kapcsolatban is jól tudtak bánni, és mindenképpen pozitív hatása van ennek a programnak a nemzeti kutatási erőfeszítésekre, illetve az iparág innovatív kapacitására is jó hatással van ez. Nos, most nézzük meg, hogy milyen területeken kell még javítani. Először is administratív terhek vannak, erre majd még később visszatérek, de sok kutató számára, sok KKV számára nagyon bonyolultak a folyamatok, még akkor is, hogyha sikerült már előrelépést elérni. Ezen kívül a Kutatás kockázatos üzlet, nagyon nagy kockázatok rejlenek benne, és mindenképp, és, és lehet, hogy itt kudarcot is vallanak, tehát mindenképpen meg kell változtatni a kockázat és a bizalom közötti egyen Úgy véljük, hogy sokkal toleránsabbnak kell lenni, ezzel bevezetjük a TRE, tehát az elfogadható hibakockázatot. A nők részvétele még mindig alacsony, de még mindig lassú a fejlődés ezen a területen. Az adatokból az is kitűnik, hogy csökkent a részvétel, Csökkent a részvétel a hetedik programban, de nem igazán tudjuk, hogy például az iparágak részvétele mekkora. Azt láthatjuk, hogy a 15%-os KKV részvételt nem sikerült elérni. Vannak új aggodalmak is, először is sokkal jobb koordinációra van szükség a tagállamok és az EU szint között. Ennek az, az oka, hogy még akkor is, hogyha a keretprogram nagy, akkor is sok pénz a tagállamok részéről érkezik. Vannak új eszközök, a, közös technológiai kezdeményezések, Ezeket már kifejlesztették, azonban nagyon sok panasz van ezekkel kapcsolatban, túlságosan bonyolultak. Vannak új, más új eszközök, például a 185-ös cikk. Ezzel kapcsolatban nagyon kevés a tapasztalatunk, közös programokkal kapcsolatban is, és nagyon nehéz bármilyen fajta következtetés levonni ezekből. Számos területén a hetes kutatási programnak alacsony a sikerráta, ezen kívül az új tagállamok, amelyek nem annyira újak már, ezekben az országokban még alacsonyabb a sikerességi ráta, mint a régi tagállamokéban. Nagyon sokat beszélünk erről a problémáról. Még egy probléma az az az idő, amíg valaki javaslatot, vagy beküldi a pályázatát, és megkapja erre a pénzt, tehát sokat kell várni ezekre az ösztöndíjakra, és mindenképpen, tehát erre majd figyelmet kell még fordítani. Melyre kellene haladni? Úgy gondoljuk, hogy a hetes kutatási program, de a nyolcas program keretén belül is látni kell a nagy kihívásokat, a klímaváltozás, versenyképesség, öregedő népesség és energiaellátás. Ezek a nagy kihívások, ezen kívül jobb egyensúlyra van szükség a kutatás és innováció között, és ezen kívül itt van még a kutatási háromszög, az oktatást jobban be kell vonni a kutatási politikába. Hogyha szeretnénk azt, hogyha a kutatási politikákat jobban bevonják a nemzeti szinten, EU szinten a politikákba, akkor új gondolkodásmódra van szükség. Ezen kívül ismételten meg kell nézni a kutatási, illetve a keretprogramnak a nemzetközi dimenzióját, növelni kell az egyetemek közötti e, együttműködést. Tíz javaslatot tettünk, hogyha elolvassák a a dokumentumunkat láthatják, hogy ennek több javaslatot is tettünk, ezek a fő ajánlásaink. Hogyha el akarjuk érni az Innovációs Unió célkötőzését, akkor meg kell szüntetnünk a fragmentációt a kutatásban, kevesebb témára kellene koncentrálni, például csak a nagy kihívásokra, amelyeket az imént említettem. És ezen kívül egy kritikus tömegre is szükség van. Ezen kívül magas szintű kutatási infrastruktúrát kell létrehozni. Nagyon sok minden történt már az elmúlt években ezen a területen, és az úgynevezett SD roadmap is nagyon sokat segített, de nagyon fontos az az európai kutatás számára, hogy az infrastruktúrákat még jobban kiépítsük majd a keretprogram utolsó stádiumában. A kutatások szintjét, illet, a támogatás szintjét illetően úgy gondoljuk, hogy ezt a pénzt nagyon jól költötték el, sok, sokkal többet költünk erre a programba a program végén, mint az elején, és ezt a fajta támogatási szintet fel kell, fent kell tartani, ugyanezt a fajta uh, támogatást kell fenntartani a program végén, majd a következő program számára is. Nagyon fontos az egyszerűsítés. Hogyha megkérdeznek bárkat, aki részt vesz ebben a programban, akkor azt válaszolja mindig, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy egyszerűsíteni kellene. Ez egy óriási probléma, és ez nem technikai probléma, hanem politikai probléma. Nem lehet megoldani az egy egyszerűsítési problémákkal technikai szinten csak, szükség van politikai döntésekre is. Azt javasoljuk, hogy végre kell hajtani a már meglévő intézkedéseket, és a következő keretprogram számára pedig a pénzügyi rendelet áttekintését is fel kell majd használni. Úgy gondoljuk, hogy amikor az alulról felfele, felfelől lefele történő megközelítésekről van szó, akkor másfajta, akkor nagyon nehéz lesz az egyensúly, mert nagyon ö, szűk az együttműködés, és ez gondot jelent mind a kkv mint pedig a mutatók számára. Hogyha a témák sokkal szélesebb körülök lennének, akkor sokkal hatékonyabban lehetne fellépni. Ezen kívül, ahogy mondtam, nagyon sok új eszköz van, amelyet alkalmaznak a hetes keretprogramban, de tudjuk, hogy sokkal könnyebb lenne, persze tudjuk, hogy sokkal könnyebb új dolgokat kitalálni, mint a régiektől megszabadulni, ezért azt javasoljuk, hogy egyfajta moratóriumot kellene létrehozni az új uh, eszközöket, illetően nem szabad új eszközöket létrehozni, addig, amíg a régieket nem értékelték megfelelően. Ezen kívül ismételten itt van a nők részvételének kérdése. Ahogy mondtam, 40% a célkötőzés, de nagyon nehéz elérni ezt a célkötőzést, hiszen tudjuk, hogy az európai kutatók között maximum 30% a nők aránya. Nem csak a bizottságtól függ ez, hiszen az Európai Bizottság megtesz mindent de a tagállamoknak is komolyan kellene ezt a kérdést venniük. Már említettem néhány szót arról is, hogy a tagállamok közül némelyik alulreprezentált. Valószínű a keretprogram ezt nem tudja megoldani, de mindenképpen meg kell e, találni a megoldást erre a problémára. A hetedik keretprogram számára fontos a nemzetközi együttműködés, de amit találtunk, az túl kevés volt és túlságosan elaprózott. Tehát egy újfajta megközelítésre van szükség a nemzetközi együttműködés kapcsán, ezt a program minden területére ki kell terjeszteni. Végezetül pedig néhány rövid megjegyzés a 8-as keretprogramot illetően, tudom, hogy nem erről tárgyalnak most, de valószínűleg hamarosan fognak erről tárgyalni. Erről is vannak elképzeléseink, először is szerintünk az új keretprogramnak sokkal inkább be kell vonnia az ipart, és jobb kapcsolatra van szükség a kutatás és innovációk között. Ezen kívül jobban kellene koncentrálni a nagy kihívásokra, ezen kívül a nemzetközi együttműködés stratégiai újragondolásra lenne szükség, és a kutatás és innováció közötti hatékony kapcsolatot kellene kiépíteni, a kutata, az oktatást, illetve a kutató képzését kellene erősíteni. A tagállamok és az EU között pedig javítani kellene a koordinációt. A kutatási programokat is jobban kellene strukturálni, beszélhetnénk a kutatások kiemelkedéséről, és a versenyképességről, illetve a társadalmi célközösségről Ennyi lett volna az előadásom, és hajlandó vagyok bármiről tárgyalni, amit önök szeretnének. Nos, hölgyeim és uraim, ezek voltak az első tájékoztató jellegű hozzá, előadások, és most Ódi úrral kezdeném első hozzászólóként, számtalan hozzászólóval. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék, elnök úr, és kérem továbbítsa további szakértőnek is a gratulációimat, ugyanis ez egy rendkívül fontos dokumentum, amit lehetővé teszi azt, hogy dolgozunk ezen, hogy ebből kiindulva lefolytassuk az értékeléseket e, tekintettel a bizottság és a tanácsi dokumentumokra is. Ugyanakkor felmerült több kérdés is. Az értékeléséből az a benyomás alakul ki, hogy önök a hetedik keretprogramra koncentráltak, ami normális, mert erre vonatkozott a mandátumuk. Ugyanakkor nem foglalkoztak kellőképpen a tagállamokkal. A legtöbb kutatás a tagállamokban zajlik, és majdnem, hogy azt lehetne mondani, hogy nincs pilóta a repülőgépen, az azt jelenti, hogy hiányzik a koordináció, illetve, hogy túl alacsony ez az értékes, és erről nem szól az értékelés, a koordinációról. Tudna nekünk kifejteni, ki tudná fejteni nekünk a véleményét arról, hogy milyen kapcsolat alakult ki a tagállamok és az Európai Unió között. Az egyszerűsítést eh, kérdését illetően köszönöm, hogy támogatja a válláspontukat. 2007-ben volt egy ilyen eh, munka, Kerváljó asszony egy kiváló munkát végzett. Nagyon fontos, hogy ilyen munkák legyenek. A hetedikről beszélt, ugyanakkor a hatodikról is különböző panaszok voltak arra vonatkozóan, hogy túl sok az adminisztrációs teher, és eh, ragaszkodnék ahhoz, hogy ezt a helyzetet módosítjuk. Nos, egyelőre ennyi lenne a megjegyzéseim, illetve elnök úr, eh, bizottsági elnökhöz szólok a megosztott kockázat kérdéséről nem beszélt, nem tudom, hogy erről majd fogunk beszélni, tehát a megosztott kockázatról, vagy, vagy hogyan. Kérem, erről is szóljon néhány szót. Parancsoljon! Herzog Edith. Or somebody else who Thanks, Chairman. I Herzog. <laughs> no, I was not sure that... Nem voltam abban biztos, hogy ilyen ilyen gyorsan szót kapok, azt hittem, hogy szokás szerint sokan lesznek előttem. Köszönöm szépen eh, ezt az előadást. Lenne néhány kérdésem, amelyek eh, hasonlítanak Ódi úr kérdéseihez. Nagyon fontos az, hogy értékeljük ezt a keretprogramot, de örülnék annak, hogyha kifejtené jobban a mondatait, a alacsony eh, kutatási ráták bizonyos területeken. Most milyen területekről van szó? A hagyományos területekről, vagy az új területekről? Ugyanez vonatkozik. Az alacsony sikerráták a régi, illetve az új tagállamokban. Nem tudom, hogy jól értettem-e, de az első dián én úgy értettem, hogy az új tagállamok közül senki nem vett részt ebben a szakértői csoportban. Valóban így volt, vagy voltak-e az új tagállamok közül is szakértők ebben a munkacsoportban. Úgy vélem ezen kívül, hogy meg kell vizsgálnunk az új formákat, és például megvizsgálták-e a, a hetedik keretprogram új formáit, például a közös vállalkozások, a joint undertaking -e kérdését. Jó ez, kell -e ezt tovább fejleszteni, vagy egyáltalán voltak-e sikeresek, és ezért egy új formát kell találnunk. Végezetül, amit Ódi úr mondott, vagyis azt, hogy meg kell találnunk a tagállami tevékenységek és az EU tevékenységek közötti jó egyensúlyt, és hogy ezeket együtt kellene értékelnünk, ehhez annyit mondanék, hogy itt szükség van a tagállamok közötti koordinációra is. Köszönöm szépen azt, hogy megválaszolja majd a kérdéseinket, és köszönöm, hogy eljött ide hozzánk. Köszönöm szépen. Ódi úrnak válasz. Most mondja a titkársá, hogy a kockázat megosztás kérdése el van intézve. Man asszony már szólt erről néhány héttel ezelőtt. Pau Rübis kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm szépen a prezentációt. Számunkra mindig fontos, hogy külső véleményt, álláspontot is halljunk arról, hogy hogyan folynak a programok. Úgy gondolom, hogy a hetedik keretprogram mindenképpen mérföldkő volt, és a, én ugye a Költségvetési Bizottságnak is tagja vagyok, és ott szóltunk a hetedik keretprogram eszközeinek a felturbózásáról, ami a nyolcadik programot illeti Természetesen beszélhetünk 100%-ról, de valószínűleg csak 70%-ot fogunk kapni. Esetleg lát arra lehetőséget, hogy itt saját pénzeszközöket, pénzforrásokat használjunk fel, például a kvótakereskedelmi rendszerből származó pénzeszközöket, hiszen ezeknek az eszközöknek, pénzforrásoknak azt kell, hogy szolgálják, hogy a kibocsátási szinteket, azokat megfelelő szinten tartsuk. És egy másik kérdés, hogyan látja az Európai Technológiai Intézetnek az, a helyzetének az alakulását összefüggésben a hetedik keret programmal, hiszen uh, itt uh, egyfajta halasztásról van szó, esetleg ért, ért, uh, értelmes lenne egy complementation, uh, implement, uh, competition implementation programról beszélni, és jó lenne-e az, hogyha az oktatásban is és a gazdaság területén is eredményekre fordítsuk át a kutatási eredményeket, és többet koncentrálnánk arra, hogy a tudósok, kutatók tudják, hogyan tudják az eredményeket átadni az oktatás területén is. Köszönöm szépen. Madurell. Madurell úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a ember úrnak, hogy megjelent előttünk, a kiváló munkáját és embereinek a munkáját, és meg szeretem köszönni, mert nagyon fontos ez a hetedik keretprogram értékelés. Nagyon fontos ez számunkra, ugyanis hamarosan kezdődik a nyolcadik keretprogramnak az előkészítés, és ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen értékelés miket mond nekünk. Ön már mindent megemlített, eh, ugyanakkor szeretném megkérdezni, hogy eh, talán pontosítana néhány olyan célkitűzést, amit annak idején felvetettünk a hetes keretprogram keretében, és ön egy kicsit talán átfutott rajtuk. Először is eh, rá szeretnék mutatni arra, hogy mi történt a hetes keretprogramban annak érdekében, hogy a magánbefektetéseket elősegítsük és ösztönözzük. Magasabb volt a befektetés ebben az értelemben, az együttműködési specifikus programban mennyi volt a magánbefektetés? Tudna erre válaszolni? Kérném, milyen, hogyan működtek azok az eszközök és amelyeket ön említett, azok a mechanizmusok, amelyeket ön említett, ön említette már, hogy voltak bizonyos panaszok, hogy a KKV-k 15%-os részvételét azt elértük, ön ezt nagyon gyorsan megemlítette, szeretnék további pontosításokat erre vonatkozólag. Ami a humán erőforrásokat illeti, ön említette a Marie Curie programot, cselekvéseket, ez rendben van, ugyanakkor szeretném tudni azt, hogy menny, milyen mértékben érjük el azokat a célkitűzéseket, amiket annak idején e, kitűztük magunk elé a Marie Curie cselekvést illetően, azaz, hogy mennyire tudjuk vonzóvá tenni Európát a kutatók eh, számára, illetve mennyire tudjuk a fiatalok számára ösztönözni, a, a fiatalokat ösztönözni arra, hogy induljanak el tudományos pályákon. Szeretem megkérdezni, hogy a kutatási politikák eh, mennyire koordináltak Európa és regionális szinten. Eh, ez tartalmilag is, illetve pénzügyileg is mekkora a koordináció az Európai Unió, illetve a regionális szinten hogy ezek eh, a kutatások mennyire emelik eh, a kutatásokat, illetve hogy ezek beléptek-e a nemzeti kutatás és fejlesztésre szánt özegek helyébe. Szeretném, hogy mondjon néhány szót arról, hogy multidisciplinaritás, ezt lehetett elérni, ez azt jelenti, hogy mennyire működtek jól ezek a közös pályáztatások. Köszönöm szépen, elnök úr! Angelis. Eh, grazie. Köszönöm szépen, elnök. A bevezetés eh, rendkívül font, érdekes volt, Annál is inkább, mert a kutatás témája egy rendkívül fontos téma szükség van arra, hogy többet fektessünk be az innovációba, a kutatásba, és főleg a fiatal kutatókat kell kiemelni. Úgy vélem, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Az első kérdésem, tehát miképpen tudjuk elősegíteni a fiatal kutatóknak a, a munkáját a program eszközeivel? A második kérdésem, ez rendkívül közel áll a szívemhez. Milyen kapcsolat áll a KKV-k és a kutatási programok között? Azért is beszélek erről, mert ebben van közvetlen kapcsolatom. Nagyon sokszor azt tapasztalom, nagyon sokszor, hogy bonyolult ez a KKV-k számára, hogy hozzáférjenek a programokhoz. Tehát szeretnék többet tudni arról, hogy miképpen gondolják az egyszerűsítést kérdését. Nagyon sokszor a KKV-k, pontosan azért, mert kicsik, nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel és erővel ahhoz, hogy a legjobban kiaknázzák ezeknek a programoknak a lehetőségeit. Tehát nagyon fontos, hogy áttekintsük a finanszírozási rendszert, túlságosan bonyolultak és összetettek az elszámolási folyamatok, aztán egy olyan kérdés lenne, amit érdemes lenne áttekinteni a KKV támogatása érdekében, hogyan lehetne a tervezési költségeket csökkenteni a KKV-k számára a kutatási programok tervezésében természetesen. Nos, ennyit az egyszerűsítésről. Azzal zárnám, hogy megkérdem, a hetedik eh, keretprogram most több bizottság, az bizottság több irányt mutatott, különböző irányokat. Ezek az iránymutatások, ezek a parcellák túlbonyolítják eh, ezeket az eljárásokat, amikor ki kell osztani a forrásokat. Emiatt úgy vélem, hogy szükséges egy olyan összekötési bizottság, amelyik elősegíti az információ áramlást, kapcsolatot teremt a különböző ö, főigazgatóságok között, amelyek aztán végrehajtják magát a programot. Nagyon szépen köszönöm. Cukalasz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, magam is köszönetet szeretnék mondani a vendégünknek. Egy rövid kérdésem lenne, néhány rövid kérdésem lenne. Nincs információm arra, és, és összegek arra vonatkozalak. Szerettem volna tudni, hogy meg mekkora összegek vannak, tehát milyen helyet foglal el a kutatás, fejlesztés nemzetközi szintéren is, tehát más térségek kell összevetve. Úgy vélem ugyanis, hogy néhány területen nem lehetünk túlságosan optimisták, és Európára gondolok. Odi úr munkájára gondolok, amelyre később visszatérünk. a 2020-as Európai Stratégia program lebeg előttünk, ez a Lisszaboni stratégiának a meghosszabbítása, ugyanakkor senki nem határozta meg pontosan, milyen helyet foglal el az európai kutatás nemzetközi szinten, sem pénzügyi szempontból, sem az eredmények szempontjából. Talán a, a tanulmányozó csoport elnök, illetve a szakbizottságunk elnöke szervezhet egy olyan eh, meghallgatást, nyilvános meghallgatást, amelynek révén meg tudjuk nézni, hogy Európa milyen helyet foglal el a versenytársainkkal szemben, tekintettel a 2020-as eh, programra. Aztán a vendégünk azt mondta, hogy a finanszírozások, a forrásokat egész jól használják ki. Caravaglio annak idején rámutatott arra, hogy milyen a helyzet itt, e, egyszerűsíteni kell az eljárásokat. Amikor én intéztem egy kérdést a bizottsághoz, azt a választ kaptam, hogy e, mind flotta ellenőrzéseket végzünk, 0,4 százalékos alapból indultunk ki, és aztán 4 százalékos eltérés van. Én úgy vélem, hogyha 4 százalékos mintát veszünk, akkor nem lehet elérni azt a 40 százalékos eltérés, ami kellett mutatva. Ez azt jelenti, hogy 2 millió hibát követtük el. Nos, szeretném tudni, hogy ennek alapján miért gondolja azt, hogy jól használjuk föl a forrásokat. Köszönöm szépen. Thank you very much, President. I would like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a nagyon érdekes előadásért. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni, utána pedig majd a hetedik keretterv, keretprogram struktúrájával kapcsolatban szeretnék kérdést tenni. Vannak intézkedéscsoportok, amelyeket végre lehet hajtani, úgyhogy nem változtatjuk meg a költségvetési rendeletet. Nemrégiben Három intézkedést javasoltak, amelyek az egyszerűsítést szolgálnák, de sokkal többet lehetne még tenni az elfogadható hibakockázatot illetően. Én azt javasolnám, Ódi úr jelentése számára, és szerintem egyetért ezzel ő, hogy a félidős áttekintésben lehetővé kell tenni azt, hogy legyenek egyszerűsítési eljárások, anélkül, hogy ez másfajta rendeletet megváltoztatna. Ezen kívül szeretném a véleményét kérni ezzel kapcsolatban. Ami pedig a hetes kutatási keretprogram struktúráját illeti, úgy vélem, hogy még mindig van időnk és költségvetésünk, tartalékok, eh, tartalékaink vannak, és így meg tudnánk változtatni azt, ami nem jól működik. Ami pedig jól működik, azt természetesen nem kell megváltoztatnunk, csak azért, hogy változtassunk, de mindenképpen, amit javítani lehet, azt javítani kell. Szeretném meghallgatni a véleményét három rövid ponttal kapcsolatban. Első pont, hogy egyensúlyt lehessen tartani a nagy kihívások, illetve a alulról felfele építkező megközelítés között. Itt szükség van az Európa Bizottságra, és mit gondol a jövőbeli technológiákról, amelyeket ICT területen már alkalmaznak. Vannak különböző ilyen számítástechnikai eljárások, amelyeket alkalmazni lehetne. A következő kérdésem, azt hallottam, az egyszerűsítési konzultációk során, hogy nagyon sokat panaszkodtak a KKV-k, egyrészt az egyszerűsítés hiánya kapcsán, másrészt amiatt is, hogy milyen a programok kialakítása. Azt mondták, hogy a programok kapcsán vannak olyan esetleg, amikor át kell alakítani a KKV-k eh, programját. Utolsó megjegyzésként az eredményeket illetően az e- a kezdeti programokban voltak értékprogramok, ahol a sikeres projekteket átvitték a második eh, eh, programra is. Mit gondol ezekről? Hiszen a programok kapcsán azt is látni kell, hogy milyen eredményekkel járnak ezek, és hogyan lehet ezeket átfordítani pénzé. Ezért szükség lenne egy olyan programra, amely segítene ebben, segítene a kitűnő kutatási eredményeket pénzé átalakítani. Frau Gutierrez Cortines. Gutierrez Cortines asszony. Nagyon közelről követtem ezt az értékelést, sokszor elolvastam, és gratulálok a munkához. Van néhány kérdésem, amit föl kellene tennem, professzor úr. Mégpedig pontosítást szeretnék kérni azokra vonat azokra a pontokra vonatkozólag, amit ön kiemelt. Például ön azt mondja, hogy szükség van egy moratórium az új eszközök fejlesztésében, amíg nem látjuk az eredményeket. Én arra kérdem önöket, hogy mondja el, hogy mik ezek az eredmények. Én szeretném, hogy legyen egy, hogy vállalják fel a kockázatot, hogy mit történik, hogy lássuk az eredményeket. Ebben a pillanatban a bizottság új eszközöket hoz létre, nagyon erős rekláma, és nem tudjuk pontosan, hogy mi a tartalmuk ezeknek. Az igazság az, hogy meg pontosan nem is tudjuk azt, hogy mi az innováció. Szerintem hiányzik egy további értékelés az innováció és a kutatás között. Az tagállamoknak kell elvégezniük a kutatásnak az egyik részét. A több mint 70%-a a cégeknek állami kézben van. Akkor is, hogyha ez nem úgy tűnik. Spanyolországban például a Contec tanulmány azt mondja, hogy az állam nem vásárol finanszírozás, egyszerűen inkább megrendeli az innovációt másoktól és ezért a tagállamok nem vásárolják meg az innovációt, és ezért nem tudják alkalmazni a későbbiekben, mert drága vagy így kényelmesebb. Nos, milyen, miként látja a magánszektort és az állami szektor szerepét ebben? A másik kérdés, hogy egyes országok igen el vannak maradva. Egy kérdés következik tehát. Az a benyomásom, hogy amíg nincs koordináció a pénzügyeket illetően, nem lehet egységes fejlepes. Tehát világos, egyértelmű szabályokat kell előállítani annak érdekében, hogy megdicsérjük a kiválóságot. A kiválóság legyen mindennek a középpontjában az elosztás, a pénz elosztásnál meg kell nézni, hogy milyen ország fog kapni, mennyit fognak a különböző képviselők hazavinni. Nos, szeretném tudni, hogy milyen kritériumok vannak, és hogy a kiválósági kritérium mennyire használható a pénzek a források elosztásánál. Még egy kérdés. Sokszor humán erőforrásról beszélünk. Mi történik az európai egyetemekkel? Végezetül, vannak országok, ahol a hetes keretprogram irányítói mechanizmusok nem működnek. Például nálunk, Spanyolországban a, a pályázatok nem engedik, hogy a magánszektor részt vegyen hogyan követelhetjük azt a magánszektortól, hogy befektessen, amikor nem vehetnek részt a keretprogram. Nagy alapítványok, nagy kórházak nem tudnak részt venni. Ez azt jelenti, hogy van egy óriás lehetőség, amit szándékosan visszafogunk, és ez a legtöbb országokban előfordul. Azt hiszem, elég kérdést tettem föl így egyelőre. Kollégin Thompson. Thompson asszony kapja meg a szót. Yes, uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. A, az előadását is úgy gondolom, hogy rámutatott a nagyon fontos kérdésekre, és tetszett az, hogy lezárta a mondandóját, hogy az Európai Unió hozzáadott uh, értéke a legfontosabb, hiszen ezt valóban bizonyítanunk kell a kutatási programok kapcsán. Ezen kívül ez hozzájárulhat a mobilitáshoz, a struktúrákhoz, illetve a nemzeti kutatáshoz, és beszélt arról, hogy van még javítani való. Egy dolog azonban kimaradt. Nagyon sokat beszélünk az administratív terhekről, de nem beszélünk az administratív korlátozásokról. Amikor az iparról beszélünk, itt a parlamentben nem az iparról beszélünk, hanem az előállításról, a gyártásról. Ez olyan, hogyha 20 évvel ezelőtt élnénk. Az ipar alatt igazi iparról, gazdaságról beszélünk, nem pedig előállításról. 75%-a a munkavállalóknak Európában a szolgáltatásban dolgozik, a magas tudású szolgáltatásokban, a kreatív uh, iparágakban, tehát nagyon fontos ezt látni a kutatás kapcsán. Van még a különböző szakterületeken való átívelés. Nagyon sokan panaszkodnak amiatt, hogy nanotechnológiával szeretnének foglalkozni, és nem tudják, hogy hogyan tudnák kialakítani ezt, és az ilyenfajta projektek kialakítása nagyon nehéz. Amit mondott, a nagy kihívásokkal kapcsolatban. Amit a nagy kihívásokkal kapcsolatban mondott, úgy vélem, hogy ezek a területek azok pontosan ilyen tudományákon átívelő témák, hiszen egy szó van a népesség öregedéséről, a megújuló energiaforrásokról, azt is látni kell a végfelhasználóknak, hogy hogyan tudnák csökkenteni az energiafelhasználást. Tehát kicsit régi módiak a struktúrák a kutatási programokban, új, új struktúrák, új struktúrák lenne szükség. Azt is mondták, hogy végrehajtási programban van szükség. Én nem hiszem, hogy a KKV-knak kutatásra lenne szükség, inkább a tudás átvételére lenne szükség. Lehet, hogy ezt kellene kiépíteni az innovációs stratégián belül. Köszönöm. Kedves kollégák, van egy kis gondunk most. Több hozzászóló lenne még, de Annerberg úr azonban joggal szeretné az első kérdésekre most megadni a válaszokat. Úgy gondolom, hogy itt lesz a tartalmilag azonos következő napirendi pont, amit nem kellene e, most rögtön letudnunk, úgyhogy e, időt kellene hagynunk a kérdések válasz, válasz, megválaszolására. Jó lenne, célszerű lenne, hogyha most lehetőséget adnánk Annerberg úrnak, hogy megválaszolja a kérdéseket. Hogyha egyet értenek, akkor Annerberg úr a szó. Uh, Nagyon sok kérdést kaptam megtesztek mindent tőlem, tehát hogy válaszoljak ezekre. Először is a jelentés készítőnek, Ódi úrnak válaszolnék. Az első pont az az, hogy mit tesznek a tagállamok ezen a területen, és mit tesz az Európai Unió. Ez rendkívül fontos eh, kérdés. Ahogy mondta, ez nincs benne a mandátumunkban, nincs benne a mandátumunkban az, hogy minden európai kutatást értékeljünk, de amit láttunk eddig, az az volt, hogy az európai kutatók, az európai innováció a nagy kihívásokkal foglalkoznak, és hatékony módját meg kell találnunk a tagállamok és az európai szint közötti együttműködésnek. Együtt egyértelművé kell tenni azt, hogyha megnézzük a pénzt, akkor különböző összegeket láthatunk, de az FP7 5-15%-át teszi ki a teljes kutatási finanszírozásnak Európában. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok 95-85 százalékot fizetnek. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobb együttműködésre van szükség. Meg kell találnunk az intézkedéseket, módszereket arra, hogy ez valóban működőképes legyen. Már az FP6 kapcsán kis mértékben ez megvalósult, gondoljunk csak az erre együttműködés, vagy a 185-ös cikk alapján történő együttműködésre vannak közös programok, és ezeknek az a célja, hogy a tagállamok erőforrásait egyesítse, azért, hogy a nagy kihívásoknak meg lehessen felelni. Szerintem nagyon fontos ez mind az értékelésünkben, mind pedig a jövő szempontjából az, hogy megtaláljuk az együttműködésnek a hatékony módját a tagállamok, illetve az európai szint között. Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyről már beszéltek, amikor a jelentéssel foglalkoztak. Második pont az egyszerűsítés. Egyetértünk abban, hogy mi is így gondoljuk ezt, tehát valóban erre szükség van, de hadd hangsúlyozzam még egyszer azt, hogy ez egy politikai probléma, és ezt nem lehet megoldani tisztviselők által. Még akkor is, hogyha szeretnénk a végrehajtási szabályokat alkalmazni itt a költségvetési rendelet kapcsán, és egy politikai támogatásra van szükség. A kockázat megosztási eszköz, ezt is értékeltük, egyetértettünk abban, hogy az eredmény jó volt összességében, és azért is, mert a pénzügyi válság kapcsán ez sikerré vált. Herzog asszonynak válaszolva a ö, sikerráták különböző területeken lehetett ezt látni. Az Európai Kutatási Tanácsnál 5% volt a, a sikerráta, a PIPA program kapcsán is alacsony volt a sikerráta, az együttműködési programok kapcsán is alacsony volt a sikerráta, például a környezetvédelem vagy a humán ö, kapcsán. Hogyha belegondolunk abban, hogy milyen sokat kell dolgoznia egy kutatónak egy javaslatát, és azt látja, hogy kevesebb, mint 10% a sikerráta, akkor azt gondolhatja, hogy miért is kéne pályáznia. Tehát ez demotiválóan hathat a kutatókra, hogyha azt látják, hogy túl alacsony a sikerráta. Az EU 12 tehát az új tagállamokat illetően azért nem ennyire fekete-fehér a kép. Volt egy észprofesszora szakértői csoportunkban. Ez, Észtország nagyon sikeres volt, de a többi országra ez sajnos nem igaz, sokat beszéltünk arról, mit lehetne tenni. Mivel az FP7 a kiválóságról szól, és arról, hogy a kapacitásokat kiépítsük. Ez egy sokkal hatékonyabb együttműködésre van szükség a strukturális alapokkal, hogy meg lehessen oldani ezeket a problémákat. A közös technológiai intéz kezdeményezések, ezek egy újfajta formája az együttműködésnek, kevés a tapasztalatunk még ezzel, nagyon érdekes ez, mert meg kell nézni azt is, hogy az ipar mit szeretne tenni. Nem ismerjük még teljes mértékben ezt a fajta együttműködést. A tagállamok és az európai szint közötti kapcsolatra is rákérdeztek, amelyet én megválaszoltam szerintem. Rübis úr, amikor az Európai Bizottságban dolgoztam, akkor tárgyaltam a kibocsátás kereskedelmi irányelvről, de soha nem gondoltam volna, hogy valaki azt javasolna, hogy az ebből származó bevételt a nagyobb kutatásra fordítsuk. Nem ellenzem ezt, de ez nagyon érdekes ez az elképzelés, de nem tudom ezt kommentálni. Nem is gondoltam, hogy valaki előáll egy ilyenfajta elképzeléssel. Ami az EIT-t, illetve CIP-t illeti, ezek természetesen nem képezték részét az értékelésnek, de azután, hogy benyújtottuk az értékelésünket, azután láttuk a közös keretről szóló javaslatot, amelyek során ezeket az erőfeszítéseket egyesíteni szeretnénk. Szerintem ezt mindenképpen üdvözölni kell, és természetesen sokkal könnyebb lenne növelni a hatékonyságot, főként az innováció és a kutatás területén akkor, hogyha mindent egy tető alá hoznánk. De hát erről sem szeretnék most véleményt alkotni. Itt főként az a kérdés, hogy mit gondolnak önök és a tanács. Madurell asszony kérdezett a magánbefektetésekről itt is vannak problémák. Először is azt, hogy pontosan nem tudjuk azt, hogy mennyit költenek az együttműködésre a vállalatok. Nincsenek jó statisztikánk erre vonatkozólag, ami pedig a kockázatmegosztási eszközt illeti, ez jól működött. És ezek az eszközök mindenképpen érdemesek arra, hogy ezeket folytassuk. Ami a KKV-kat illeti, Közelebb vagyunk már a célhoz, de még mindig vannak gondok, nem könnyű a KKV-knak kezelni ezt a nagymértékű bürokráciát, főként a pályázatok benyújtása kapcsán. A Marie Curie ösztönnyivel kapcsolatban mi ezt támogatjuk, de természetesen érdekes lenne látni azt is, hogy mennyire volt ez sikeres azok számára, akik pénzt kaptak ezen ösztöndíj által. Nem tudjuk még ennek az eredményét, de mindenképpen ez jó irányba mutat. Feltették azt a kérdést is, hogy mit tettenék a koordinációval, a nemzeti politikák kapcsán, ahogy mondtam korábban is, ez valóban egy problémát jelent ebben egyetértünk. De Angelis úr megkérdezte azt, hogy hogyan lehetne több fiatal kutatót bevonni. Ez egy általános kérdés, de egyértelmű, hogy a Marie Curie ösztöndi nagyon fontos akkor, amikor a fiatal kutatók képzéséről van szó, hiszen ezzel is növelni lehet a mobilitásukat. Megemlítette ön is a KKV-k nehézségét, ezzel egyetértünk természetesen. Ezen kívül felvetette azt a kérdést, hogy mi történik a bizottságok főigazgatóságaival, az együttműködésükkel. Megnéztük azt, hogy hogyan lehetne az ügynökségeket kihasználni, és azt láttuk, hogy nagyon nehéz volt a kezdete ezeknek az ügynökségeknek, most már jól működnek, és szeretnénk minél jobban felhasználni az ügynökségek munkáját a jövőben. Szukálász úr megkérdezte azt, hogy mi az európai kutatók helyzete a nemzetközi kutatók helyzetével. Há, 3%-os volt a célkötőzés a 2020-as stratégiában, mi mindig messze vagyunk, ettől 1,5%-on vagyunk most. Vannak olyan országok, mint például Svédország és Finnország, ahol magasabb, mint 3% az arány, de hogyha valóban versenyképesek szeretnénk lenni, például összehasonlítva USA-val, vagy más országokkal, olyan országokkal, amelyek növelik a kutatási támogatásokat, akkor azt láthatjuk, hogy el kell érnünk a 3%-os célt, erre mindenképpen szükség van. A 4%-os hiba százalék, amit említett, nem hiszem, hogy ez igaz lenne. Én úgy tudom, hogy ez sokkal alacsonyabb, de én mindenképpen azt szeretném, hogyha megváltoztatnák a bizalom és a kockázat közötti egyensúlyt, mert ha valaki kutat, akkor veszteni fog pénzt, nem azért, mert elcsalják, hanem azért, mert lehet, hogy le, vannak olyan ötletek, amelyek nem működnek. Ezt előre nem lehet tudni, tehát mindenképpen kockázatvállalásra van szükség, és bízni kell a kutatókban, hiszen tudják, hogy mit fognak tenni, de ők nem bürokraták, ők kutatók, és adni kell nekik egyfajta cselekvési teret, mert különben soha nem fog működni ez a dolog. Keváljó asszony, ön azt mondta, hogy az egyszerűsítésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell, ebben teljes mértékben egyetértünk, ami pedig Az ERC kérdését illeti, ott voltak elképzeléseik, amelyek hasznosak lehetnek a jövőre vonatkozólag, KKV-k. Ez mindenképpen probléma. Tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy foglalkozni lehessen a pályázatok benyújtásával, de vannak olyan programok, amelynek, amelyek segítségével a KKV-k megtanulhatják azt, hogy hogyan lehet együttműködni ezzel a programmal. Ami pedig azt illeti, hogy pénzt csináljunk ezekből a projektekből, teljes mértékben egyetértek önnel, ez egy nagyon fontos pont, és ezen jobban el kellene gondolkodni. Gutierrez Cortines asszony a moratóriummal kapcsolatban itt arra gondoltam, hogy nagyon sok új eszközt hoztunk létre az FP7 számára. Nem csak a bizottság, hanem a tanács és a parlament is nagyon kreatív volt. DTIs, ERC, a közös kutatási kezdeményezések, stb. Tehát ezek mind megvalósultak, de mi azt szeretnénk a moratórium által, hogy nem kell mindent leállítani, mi azt szeretnénk, hogy mielőtt még új eszközöket találnánk ki, meg kell nézni azelőtt, hogy mi működik és mi nem működik. Mert ezekkel az eszközökkel, ezekkel az innovációs kapacitásokkal, az új eszközökkel egyfajta zavart hozunk létre a kutatók között, hogyha ilyen sok minden van, és mindig új dolgok jönnek, új szabályok jönnek. Tehát mindenképpen az új eszközöket meg kell valósítani, meg kell nézni azt, hogy melyik működik és melyik nem, de jelenleg nem kellene még újabbakat kitalálni. Innováció, illetve mi történik a különböző szinteken. Az innováció helyi szinten történik, ezt nem is kell mondani, az innováció nem Brüsszelben történik, de ami fontos, az az, hogy amit önök itt tesznek, az az, hogy keretfeltételeket hoznak létre az innováció számára, amely sokkal könnyebbé teszi majd az innovációt a tagállamokban. Tehát még akkor is, hogyha az innováció a tagállami szinten történik, egyértelmű az, hogy EU szintű fellépés nélkül nem lehet jó keret feltételeket teremteni. Egyetértek önnel abban, hogy a kiválóság rendkívül fontos az összes programban. Nem tértünk ki az egyetemek szerepére, de egyértelmű az, hogy szükség van az egyetemi oktatások modernizálására. Thompson asszony kérdése az ipar definíciójában mi nem az előállító iparra gondolunk, hanem a Wirtschaftra, a gazdaságra, tehát egy fajta szélesebb körben szeretnénk ezt eh, értelmezni, de ugyanarra gondoltunk, eh, amiről is, hogy át kell adni a, a tudást az, a KKV-knek, ez nagyon fontos. Vannak a programnak ilyen része is, amelyek erre eh, vonatkoznak, például az Eurostars, amely nagyon sokat segíthet akkor, hogyha a kkv kívánnak segítséget nyújtani. Köszönöm. Ja, liebe Kollegen. Kedves kollégák, tessék? Ferere asszony. parancsoljam. Please, Michael, please. No me parece posible. Nem tűnik lehetségesnek, hogy a két vitát összemossuk, mert itt ebben a pillanatban az értékelésnek az eredményeiről beszélünk. A következő téma viszont a ö, előadónak a javaslatáról fogunk beszélni, erről a jelentésről. Egy kicsit összetett a helyzet, és lehet, hogy rögtön át tudnánk térni a hetedik kutatási keretprogram félidős értékelésének az előadá, a bemutatásáról, mert a két dolog nem ugyanaz, és nem tudjuk összemorsva ezeket megvitatni. Igen, ez így van, éppen ezért az volt a javaslatom. Ugye, hogy itt hét hozzászóló lenne még, gyakorlatilag Ódi úr jelentését nem fogjuk tudni tárgyalni, ha mind a heten szót kapnak. Tehát vagy azt mondjuk, hogy most félbehagyjuk az eszmecserét, és átérünk a következő napi rendi pontra, és megpróbáljuk aztán a hozzászólókat eh, a második eszmecsere keretében szóhoz eh, juttatni. Nem tudom, hogy a jelenlévők, akik jelentkeztek még hozzászólóként, azok mit gondolnak erről, hogyha tehát most már csak másfél óra időnk van, tehát most gyorsan kell döntenünk, hogy hogyan járunk el. Az is lehet, hogy most mindenki röviden szót kap, hogyha mindenki csak egy percet kér, akkor talán beleférünk az időkeretbe. Egy perc, Lena Eck. I wish that we bring... Jó lenne, ha ezt a kérdést megmutatnánk a következő koordinátori ülésen, mert szerintem akik a lista végén vannak, azoknak is ugyanolyan hozzászólásaik lehetnek, mint akik a lista elején voltak. Tehát jó lenne, ha a felszólalási időt egyformán osztanánk el. A fröhlich bleiben. Na hát maradjunk azért jókedvűek. Én tényleg igyekszem, hogy mindenkinek szót tudjak adni, azonban bizonyos emberek csak órákkal később érkeznek, másoknak nincs idejük idejönni, aztán mindenki akkor szeretne bizonyos napirendi pontokkal foglalkozni, amikor éppen itt van. Szóval nagyon sajnálom, de hát azért e-, erre nem lehetek tekintettel. Aztán mindenkinek van egy ötlete, hogy miről lehetne még meghallgatást tartani, aztán később nem jelenik meg, tehát szeretném határozottan leszögezni, hogy most szeretnénk meg megállap, szeretnék megállapodni mindenkivel, hogy hogyan folytatunk eszmecserét. Én csak a felszólalóknak a listáját követhetem, hogyha bizonyos pont már elhangzott, akkor azt nem hozhatjuk újra eh, elő hogyha valakinek van jobb ötlete, csak két eh, javaslatom lehet, tehát vagy most mindenki rövidebben szól, vagy pedig az ódi pontról már nem tudunk szót ejteni. Mind a kettő eljárásmód lehetséges felőlem. Én csak várom az önök javaslatát. Mindkét témához szeretnék hozzászólni, de mindkettőjükről szeretnék hallani. Also Vorschlag. Tehát. Én vagyok az elnyék tevő az ODI jelentése kapcsolatban. Szerintem el kellene halasztanunk a jelentést, mert ez a vita, amelyet most folytatunk, az rendkívül fontos eleme ennek a jelentésnek, és szerintem ezt most folytatni kellene, és el kellene halasztanunk a jelentése kapcsolatos vitát. Jó, tehát akkor lássuk meg, hogy jutunk előre. Talán mindenkinek siker, röviden szólnia, és akkor talán még beszélhetünk a jelentésről. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să mulțumesc domnului... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Berger úrnak a bevezetőért. Úgy vélem, hogy rendkívül fontos, hogy csökkentsük a bürokráciát, és úgy gondolom, hogy az alkalmazott kutatásba kell befektetnünk minél többet, és nagyon fontos, hogy mindez megtörténjen a hetes keretprogram keretén belül. Néhány évvel ezelőtt az ötödik keretprogram értékelésében részt vettem, és az a következő volt a megállapításom. Nem lehet összehasonlítani az együttes finanszírozási erőfeszítés, amit tesz egy kis vállalkozás azzal, amit egy nagy vállalkozás. Ugyanis egy kis vállalkozás nem tudja biztosítani a társfinanszírozást olyan mértékben, mint egy nagy cég, ugyanis nem tudják ugyanabban az arányban pénzügyileg költségeket vállalni. A KKV-knak, KKV-kat másképpen kellene kezelni, mint a nagy vállalkozásokat, tekintettel arra, hogy sokkal szűkösebb a költségvetésük, bármilyen térbről lenne van szó. Én úgy gondolom, hogy szükséges egy olyan program, finanszírozási programra, ami kizárólag a KKV-k számára érhető el eltérő, diversifikált finanszírozási források is szükségesek. Ugyanis nagyon eltérőek azok a kritériumokat, amiknek eleget kell tenni, amikor egy pályázunk a finanszírozási forrásokra. Különböző kritériumoknak kell eleget tenni, és ezért nem tudnak a KKV-k élni a rendelkezésre álló forrásokkal. Úgy vélem, hogy nagyon fontos lenne, hogyha hasonló kritériumok lennének annak érdekében, hogy mindenki hozzáférhessen a finanszírozásokhoz. Léna Eck. Először is szeretném kifejezni az elismerésemet a szakértői csoportnak. Ez egy rendkívül fontos dokumentum ebben a területen, itt a bizottsági munkában. Nem csak a hetes keretprogram félidős értékelésével kapcsolatban, hanem a további tervezéssel kapcsolatban is. Ami pedig a hetes keretprogramot, illetve és a struktúrális alapokat, Szerintem a felelősség nagy része az Európai Bizottságnál van. Jó lenne, hogyha a bizottság javaslatokat tenne arra, hogy hogyan lehetne koordinálni, például a pályázatbenyújtást, az RPR-t, hiszen eh, ezek alapját jelentették majd az együttműködésnek. Jelenleg a bürokratikus eh, eszközök nem felelnek meg a különböző intézmények eszközök között együttműködésnek, és ezért a különböző főigazgatóságok nagy szerepe van az Európai Bizottságban. Nagyon érdekes a siker-kudarc kérdése is, érdekes látni itt az eredményeket. Szerintem a kutatóknak kommunikálniuk kell nem csak a sikerekről, hanem a kudarcokról is, hiszen meg kell indokolnunk azt, hogy miért akarunk költeni a kutatásra, fejlesztésre, meg kell mutatni azt, hogy mit hoztak létre ezek a programok, és ezeket a fajta információkat lehetetlen megtalálni még akkor is, hogyha az ember napokat tölt az interneten, vagy találkozik az illetékes személlyel az új eszközöket illetően. Az egyik nagy problémája a közös kutatási kezdeményezéseknek az az, hogy nem foglalkozik egy kérdéssel, administratív rendelkezések vannak ebben benne, csak a moratórium lehet, hogy működőképes lenne, de az új eszközök célja az, hogy meg lehessen változtatni azt, ami nem működik. Ez állandóan új eszközöket keresünk pontosan ezért, ez egy lecke mindannyiunk számára. Nem hiszem, hogy a moratórium lenne a jó szó arra, hogy mi és itt a, a csoportnak az ajánlása. Negyedik pontként a részvétel, főként az ipart illetően. Azt látjuk, hogy az ipar részvétel egyre inkább csökken, és ha megnézzük a teljes finanszírozását a kutatásfejlesztésnek összehasonlítva Európát és USA-t, akkor azt látjuk, hogy az állami összeg az ugyanannyi, de hogyha megnézzük a magáncégektől származó pénzeket, akkor óriási a különbség. Tehát én azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság javaslatot tenne arra, hogy a vállalatokat jobban bevonjuk, szükségünk van rájuk, ha el akarjuk érni a kiválóságot. A nők, férfiak aránya természetesen az intézkedéseket követni kell, azért mégiscsak aggasztó az, hogy nem követik ezeket az intézkedéseket, és ezt figyelembe kell venni akkor, amikor az auditra sor kerül. A 185-ös cikk. Én tárgyaltam a bónuszprogramokról a balti tenger térségében, és amit felvetettem, felvetettem a Clean Sky kérdését, ez is a 185-ös cikkhez tartozott, és annál visszatérünk az egyszerűsítéshez. Végezetül pedig a kibocsátás kereskedelmi rendszert illetően. A legutóbbi trialóguson, amelyen részt vettem, akkor volt a bizottság részéről, a tanács részéről a nyilatkozat, amelynek során azt mondták, hogy a bevételek felét kutatásfejlesztésre fogják majd költeni a zöld technológiák területén, fogják ezt elkölteni. El, Szeretném, hogyha betartanák ezt az ígéretet, és az ETS-ből származó bevétel 50%-at tényleg erre használnánk. Meg lehet vizsgálni a bizottság két nyilatkozatát, amit kedden adtak ki. Az egyik az energiahatékonyságról szólt, a másik pedig a 2020, 2050-es Thank you. 2050-es úti tervet illetően ezt kell megvizsgálni. Ensa úr. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc și eu invitatului nostru pentru... Először is én is köszönetet szeretnék mondani a vendégünknek a jelentésért és a bevezetőért, az előadásáért. A legtöbb dolgot, amit el szerettem volna mondani, azt már felvetették a kollégák, de van egy dolog, amit el szeretnék mondani mindenképpen. Nagyon nagy eltérés van az EU-15 és az EU-12 országok között, főleg ami a kutatási programokban való részvételt illeti. Kérdem, a vendégemet, hogy vesz, vendégünket, hogy vesz, válaszoljon a kérdésemre. Miképpen tudnánk ezt a jelentős különbséget csökkenteni? a, ezeknek a tagállamoknak a kormányai valószínűleg nem túl érdekeltek, nem akarják megérteni azt, hogy mennyire fontos lehet a kutatás és az innováció még a szegénység is csökkenthető a kutatás és innováció segítségével. Hogyan tudnánk ösztönözni ezeket az új tagállamokat arra, hogy többet tegyenek a kutatás és innováció területén? Ami az infrastruktúrát illeti, ott is nagy különbségek vannak. A tranzíció az átmeneti időszakban tehát a kommunizmus és az új rendszer között, nagyon sok ilyen kutatási infrastruktúra tönkrement, most már elavult lett. Ezekben a tagállamokban óriási eh, potenciál lehetőségek vannak. Sajnos a régi tagállamok nem tudják, nem vonzák őket. A Romániára gondolok, a legtöbb fiatal kutató inkább az Egyesült Államokba vándorol, és nem az Európai Unió belül marad. Roy úr, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr! Volt idő megnézni, hogy kik voltak ebben a munkacsoportban. Látom, hogy belgák, németek, stb. És azon gondolkodtam, hogy Ön beszélt arról, hogy mi is volt az összetétel, itt mi volt az arány, de azt nagyon értettem, amit mondott. Azt sok olyan ország volt, amelyek a tenger partján vannak, most nem tudom, ez a tengeri levegőtől függ, vagy ilyen nagy a tengeri befolyás, de mégiscsak furcsa az, hogy olyan emberekből áll ez a csoport, akik a balti tenger, az északi tenger, vagy az atlanti óceán partjáról származnak. Hát ön volt ennek a klubnak az elnöke, nagyon jó, hogy ilyen emberek voltak ott, de hát azért mégiscsak az, a, az lenne a jó, hogyha lenne egyfajta földrajzi szolidaritás itt. Van azért kérdésem is, lehet, hogy tud erről majd valamit mondani. Három kérdésem van. Az EK azt, hogy is mondta, nem az a helyzet, hogy az RTI, ez valóban ez egy ilyen ö, jó példa, a második kérdés a struktúrális alapok. Úgy vélem, hogy az új tagállamok sokkal jobban kihasználhatnák a regionális alapokat arra, hogy az infrastruktúrákat kiépítsék, a kutatási infrastruktúra nagyon fontos, és elmondta, hogy mennyit szántak ebben, ezen a területen erre, ebben a periódusban erre a területre. megvizsgálták -e ezt, hogy hogy használják fel ezeket az alapokat. Tudom, hogy az Európai Bizottság a többfajta alapot szeretne itt felhasználni a finanszírozásra. Utolsó kérdés. Én korábban azt szerettem volna, hogy legyen az infrastruktúra a kutatás kapcsán. ezzel kapcsolatban szeretnék kérni a véleményét. Kollégin Ford. Ford kollégánk. Um, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Hogyha már a kiválóságról beszélünk, hát én elmondtam, hogy számos kiváló programot láttam itt. Nem csak arról van szó, mit történik Európában, hanem arról is, hogy a globális szinten milyen szerepet eh, vállal Európa, továbbra is versenyképesnek kell maradnunk, és eh, mindenképpen fókuszálnunk kell a fő kihívásokra, ahogyan is mondta, hiszen erre kell költenünk a pénzünket. Az egyszerűsítés valóban nagyon fontos, és el sem tudom mondani, hogy mennyire frusztráló a számunkra, akik eh, a, ezen a kávé jelentésen dolgoztunk, és számos ajánlást tettünk az egyszerűsítésre, és látjuk, hogy ez nem valósul meg. Ennek az oka az az, hogy újabb kérdésekre állunk elő, például azzal, hogy miért nem vesznek részt a KKV-k ezekben a programokban. És ők tudják gyakran, hát kicsi a világ, gyakran tudják, hogy a másik uh, KKV azért, mert csőben nem kapták meg időben a támogatást. Az EU12-re vonatkozólag az én országom az eurózónán kívül van, tehát ez is komplikálja a dolgokat. Jó lenne, hogyha mindenki a saját elszámolási rendszerét alkalmazhatná. Lehet, hogy lennének olyan országok, amelyek részt vennének ebben, tehát szerintem az egyszerűsítés tényleg nagyon fontos és nem tudom, hogy van-e kompromisszum a elfogadható hiba kockázatot illetően, mert a kisebb projektek esetében mindenképpen magasabbnak kellene lennie, de mindenképpen nagy pénzre van szükség, akkor a bizottságnak csökkentenie kell itt a dolgokat. Tehát mindenképpen ez a kompromisszumra van szükség, 400, 4 százalék, ez elég sokat jelent. Túlságosan fókuszál az bizonyos országokra, és nem tudom, hogy ennek az az oka, hogy az Európai Beruházási Bank inkább az eurozónára koncentrál, vagy vagy inkább csak rosszul reklámozzák ezt a tagállamokban. Tehát ismételten tudom, hogy nagyon rosszul reklámozzák ezt, például az én hazámban. Tehát nagyon egyszerű módja lenne ez annak, hogy akik szeretnének pénzt kapni, azok meg is kapják kutatásukra a pénzt. Valóban szükség van arra, hogy segítsünk a képítésben a kevéssé tevékeny, a kutatás terén kevésbé tevékeny országok számára, de a struktúrális alapokat is jobban kellene kiépíteni. Ez nem egy struktúrális alap, ez egy olyan alap, amely arra szolgál, hogy, hogy kiválóságot hozzunk létre, és Európa jó helyen szerepeljen világszinten ebben a kérdésben. a strukturális alapokkal a lehető legjobb helyre kerül majd a pénz. Lenne még hozzászólásom az ODI jelentést illetően, és nem tudom, hogy most mondjam el, de mindenképpen pozitívnak kell lennünk, amit elértünk eddig. Szerintem jó dolgokat láttunk. Kolléga Weber. Weber kolléga. Hát, Elnök úr, egy kérdésre fogom összpontosítani a hozzászólásomat. Egy kicsit másképpen fogom felvetni, mint ahogy korábban elhangzott. Van-e mód arra, vagy hogyan lehet kijavítani az e, hibákat az európai kutatási rendszerünket? Látjuk, hogy lassú, összetett. Lehet egyszerűsíteni, egyszerűsíteni és egyszerűsíteni háromszor, mint ahogy felvetettük, úgy, hogy fenntartjuk ugyanazt a struktúrát. Olvastam egy jelentést, Yves Mini úr jelentését, professzor jelentését, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ő egy strukturális reformot javasol. Nem tudom, hogy ennek van alapja-e, vagy realisztikus, de ő azt mondja, azt javasolja, hogy ö, változtassuk meg az egész rendszert. Ö, úgy gondolja, hogy a kutatási tanácsot egy önálló entitássá változtassuk át, amelyiknek van saját felelősség, amelyik foglalkozik a tudományos stratégiával, illetve administratív feladatokat is ellátna. Szeretném tudni, mi a vélemény a mini jelentésről, és szeretném tudni, hogy mit lehetne módosítani a struktúrákon, mert hogyha vannak intézkedések, amelyeket be akarunk vezetni, és hogyha abból túl sok van, akkor esetleg ezeknek a megvalósításában keveset fogunk tudni mozogni, hogyha a struktúra ugyanaz a régi. Matthias asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni az elvégzett munkához. Nos, ez egy nagyon fontos és alapvető fontosságú mm, feladat, ez az időközi ellenőrzés a keretprogramot az nagyon fontos. Nem azért, mert most a legnagyobb közfinanszírozási programról beszélünk a világon, de úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy levonjuk a tanulságokat. Nagyon sok dolog elhangzott, én ezeket nem fogom megismételni, ugyanakkor szeretnék néhány megjegyzést tenni. Először is az egyszerűsítésről és látjuk az, hogy az eszközök egyre szaporodnak, és egyre több van belőlük, mint eh, korábbi kutató, én az ötödik, hatodik eh, értékelésénél dolgoztam, és a hetedik keretprogramnak az előkészítésében. Nagyon sokszor úgy érezzük magunkat, mint a kísérleti egerek. Azért, mert mindig újabb és újabb kutatók vannak, és maguk a kutatók is kísérleti nyulakként viselkednek, kell, hogy viselkedjenek. Úgy vélem, hogy nagyon sok előre lépés történt. Ebben az én értelemben a Carvalho jelentés nagyon fontos, és Odi jelentés is nagyon fontos, amelyikről beszélni fogunk. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy egy európai kutatási programról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy egy olyan eh, programról van szó, amelyik európai finanszírozású. Nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy milyen különbségek léteznek az Európai Unión belül. Képességek, finanszírozási különbségek vannak, ugyanakkor nagyon sokszor nem értékeljük kellőképpen, mint ahogy kellene, azokat a különbségeket, amelyek léteznek az Európai Unión belül. Csak akkor fogunk tudni egy erős területet, egy kutatási területet létrehozni, és csak akkor fogunk tudni másokkal együttműködni, hogyha legyőzzük a belső ellentéteket. Vannak olyan tagállamok, akik még az egy százalékot sem költik, eh, fektetik eh, kutatásban, innovációban. Az előttem szóló ah, említette a részvétel top 50-est, és azt látjuk, hogy egy nagyon erős koncentráció létezik. Bizonyos országokban nagyon sok kutatási központ van, és nagyon élen járnak az egyetemek ott, ahol az ipar is jelentős. Németország, Franciaország, Anglia, de egyik esetben a több 50-esben nem szerepel Portugália. És ezért úgy vélem, hogy ezt a problémát komolyabban kellene venni, és alaposabban utána kellene nézni. Mert más területeken, mint ahogy más területeken fontos lenne az, hogy egy egységes Európát létrehozzunk itt is. Az emberi erőforrással szeretnék beszélni. Ezen a területen is nagyon sokat léptünk előre, jobb lett a mobilitás, jobb lett a pénzügyi eszközök szorodása, mint ahogy például a Marie Curie ösztöndíjak, ugyanakkor túlzás lenne azt állítani, hogy ezek igen fontos eszközök a kutatók életében tapasztalatot szerezhetnek, ugyanakkor nem erősítik meg a karriereket, a pályafutásokat. Nagyon sokszor Európában a kutatók ideiglenes állásban vannak, idő, időre szóló szerződés alatt dolgoznak és ez nagyon egyenletlen helyzetet teremtett, teremt, hogyha összehasonlítjuk más világrészekkel, ahol másfajta programok vannak. A prioritások. Tudom, hogy a prioritások meghatározása egy politikai feladat. Mindazonáltal nem szabad, hogy akár egy időközi értékelésnél, vagy a végleges értékelésnél megnézzük, hogy a politikai szinten megszületett prioritásoknál azokat az eredményeket elértük, amelyeket el akartunk enni. Például úgy döntöttük, hogy biotechnológiákba fogunk fektetni, mert az volt akkor a fontos. Aztán jött a nanotechnológia, most a hetedikben a védelemre, fektetünk, de én kérdem, hol vannak itt az eredmények? Tudom, hogy politikai prioritásokról van szó, ugyanakkor szeretnék látni egy dátumot, egy adatot, amelyik megmondja, hogy annak idején azok a politikai prioritások kellőképpen fontosak voltak, és elértük-e azokat a célkitűzéseket. Egyszerűen csak egy divatokat követünk, hogyha nem látunk eredményeket. Odi úr jelentéséről azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos szerintem a 30-as pont, mert úgy vélem, hogy eljött a pillanata annak, hogy figyeljünk arra, hogy mik a következménye a pénzügyi válságnak, és ezt figyelembe kell venni a következő programoknál. Szeretném megkérni Annelberg urat még egyszer, hogy akkor az elhangzott kérdésekre választ adjon. I've been instructed by the chairman to azt az elnök, az elnök azt mondta, hogy nem beszéljek többet, mint négy perc. Tikáv asszonynak válaszolva a KKV-kkal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy a szabályok sokkal jobbak a kkv számára, mint a nagyobb vállalatok számára, hiszen a kkv 75%-ot kaphatnak, még a nagyvállalatok csak 50%-ot hogy legyenek eh, speciális programok a KKV-k számára, inkább szkeptikus vagyok ezt illetően, mert úgy vélem, hogy a legfontosabb az az, hogy legyen együttműködés a kisebb vállalatok, az egyetemek, illetve a nagy vállalatok között. Ek asszony. For the commission, uh, there was one for me uh, about... Uh, Kérdezett tőlem a szabályokkal kapcsolatban, hogyha ugyanolyan fajta szabályok lehetnének az e IIT és a CIP esetében, akkor, akkor sokat tudnánk tenni. Ahogyan is mondta, az ipar többet is tehetne, több pénzt is adhatna. Ez így van. Encsio úr beszélt az EU12 és az EU15 közötti szakadékról. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a tagállamok maguk adnának prioritást a kutatás számára, mert csak így lehetne kihasználni a strukturális alapokat. Van Nistelrooy úr a csoport összetételét kérdezte, ahogy ön is látta, inkább északi irányoltságú volt, de ez félrevezető. Egyetem, hogy Kopenhágában dolgozik, az spanyol volt. De minden esetre egy kicsit kiegyensúlyozatlan volt, és hadd magyarázzam el, mi is történt. Először is, amikor felkértek arra, hogy végezzem el ezt a feladatot, akkor azt mondtam, hogy nekem mindenki van a csoportban. Én tudom, hogy az Európai Bizottságnak különböző e, megfontolásai vannak, férfiak, nők, észak, dél, stb. Csak azt kérte a bizottság, hogy hét ülésünk legyen, és akik részt vesznek ebben, azok legalább ötször legyenek jelent. És így nagyon sok embert elveszítettünk. De megpróbáltuk ezt orvosolni úgy, hogy plusz szakértőket is felkértünk, például Magyarországról, Ausztriából, Franciaországból, ők különböző tanulmányokat írtak. Nyitottak voltunk mindenki számára Európában, akik, aki ki szerette volna fejezni a véleményét. Tehát, hogyha még papíron kiegyensúlyozatlanak tűnik is ez, de elmondhatom, hogy maximális transzparenciával dolgoztunk, mindent elolvastunk, amit beküldtek, tehát eh, úgy vélem, hogy ez a jelentés kiegyensúlyozott. Csak rövid megjegyzésem lennének az infrastruktúrákat illetően, illetve a kockázat megosztó eszközt illetően, amit láthatnak az értékelésben, az az, hogy a kockázat megosztási eszköz fontos szerepet játszhat az infrastruktúra finanszírozásában, és ezt nem igazán aknázták ki eddig. Ford asszony. About simplification it is and remains the key. I cannot... Ford asszony, nem tudok hozzászólni a TR-ével kapcsolatos javaslatát illetően, de mindenképpen érdekes az, ami az RSFF-et illetően illetve Nem tudom, hogy ez bizonyos országra koncentrálna, de azt láthatjuk, hogy nagyon kevés KKV vesz részt ebben a rendszerben Weber úr. Úgy vélem, hogy esethetünk, és közben meg is láthatjuk a struktúrákat. Most azt, hogy végre kell -e hajtani az intézkedéseket, vagy függetlenné kell tenni az ILC-t, ezt nem tudom. Csak azt a következtetőst vontuk le, hogy az ERC nagyon magas szintű munkát végez. Végezető pedig Matthias asszony kérdése, természetesen óriási különbségek vannak Európa között, és ha megnézzük a 15 legjobban teljesítő résztvevőt, akkor ők Európa különböző részéről érkeztek. Szerintem visszatérhetünk arra a kérdésre is, hogy miért is kezdődött el ez a keretprogram. Azért, mert a kutatási kiválóság fontos, illetve a kiválóságon keresztül Európa versenyképes lehet, és a kohézió is megvalósult, ezt nem szabad elfelejteni. Vége az időmnek, nincs több időm. Annelberg, úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megjelent itt. Másosorban pedig, hogy ilyen részletes tájékoztatást nyújtott számunkra. Ugyan lényegesen tovább tartott, mint terveztük, azonban a másfél órás vita arról szólt, hogy nagyon sok mindent tisztáznunk kellett, és ő nagyon sok információt megosztott velünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megjelenését. Ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen a kollégák részvételét is. Az imént hallottam, hogy Ford asszony kedden nem lesz itt az ezzel a ponttal kapcsolatban, tehát ez azt jelenti, hogy holnap esetleg Ódi eh, úr jelentéséről beszélhetünk, hogyha egyetért vele, és aztán Ford képviselő asszonynak a pontját szerdán tárgyalnánk, hogyha ez így rendben van, akkor ódió jelentése most már nem foglalkozunk. Tehát én azt javaslom, hogy holnap, hogy a holnapi napon Ford asszony jelentése helyett azon napi rendi pont helyén Ódi úr jelentésével foglalkozunk, szerdán pedig Ford képviselőtársunknak a témájával foglalkozunk. Egyetértenek vele, nincsen kifogás? I don't know. They, they, we must have a look what, what did it... Meg kell nézni azt, hogy mi lesz a legjobb időpontja a Ford jelentésnek szerdán. Ford aztán 12 óra előtt nem tudok idejönni holnap, mert a nemzeti parlamentek ülésén leszek, és szerintem mindenképpen tiszteletben kell tartanunk a nemzeti parlamenteket, és nem szaladhatok el onnan. Tehát ha jó lenne, hogyha tényleg így tennénk ezt meg, és utána pedig majd tájékoztatnak arról, hogy a napi rendemen mikor a napi rendem mikor kerül majd sorra az én témám, de ahogy mondtam, ha 12 óra nem tudok itt lenni. Abból indulok ki, hogy a titkárság mindenkit tájékoztatni fog, hogy szerdán Ugye most gyakorlatilag utólag módosítottuk a napirendi pontot, erről mindenkinek tájékoztatást kell kapnia, annak is, aki nincsen itt. Tehát holnap tájékoztatást ad a titkárság, hogy 12-es pont alatt az jelentést tárgyaljuk holnap, és hogy szerdán pedig mikor fog Fordasszony jelentése sorra kerülni. Mindenki egyetért? Kitűnő, akkor ezt így fogjuk tisztázni. Köszönöm szépen a jelenlétet, zárom az ülést, és kérem, hogy a koordinátorok maradjanak még itt. <laughs> Sometimes.